Francis Lange.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

Good afternoon. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérem, foglaljanak helyet, foglalják el a számokra kijelölt helyet, hogy kezdhessük. Tudom, hogy nagyon örül mindenki, hogy találkozik az ismerőseivel, de kérem szépen, hogy minél gyorsabban foglaljanak helyet.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 Okay. Right. Um, sorry for this. Elnézést kérek, ugyanis az ECOFIN tanácssal párhuzamosan folyik a mi ülésünk, és minden percben köz, közlik velünk a legújabb, legfrissebb híreket, és sajnos Salgado úr nem tud két helyen egyszerre lenni, de már közeledik felénk, és nem sokára meg is érkezik. Nos, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nem tudom, hogy ez most az éves meghallgatás-e a nemzeti parlamentek képviselőivel, amelyet az előző parlamenti időszakban kezdtünk, én és a kollégáim. Azt hiszem, hogy szinte mindegyik tagállamot képviselik a nemzeti parlamenti képviselők, és az ECON bizottságnak a tagja is itt vannak az Európai Parlamentből. Nagyon aktuális ez a pillanat, hogy beszéljünk a válság utáni stratégia a növekedés és munkahelyteremtés érdekében című témáról. Nagyon sok a kihívás, nem hiszem, hogy van egyetlen ország is, amely úgy érezné, hogy számára nincsenek kihívások, tehát nagyon jó eljött a pillanat, hogy a eszmét cseréljünk, hogy hogy tudjuk ezeket a kihívásokat megoldani. A bizottság elfogadta a az Európai Unió 2020-as gazdasági stratégiáját, és a jövő, hét, jövő heti Európai Tanácsülésen is ez lesz a téma. Tehát a mostani vita, ahol több neves előadó is részt vesz, jó alkalom arra, hogy a jövő heti üléshez is kapcsolódjunk, és a jövőbeli EU 2020-as politika részleteivel tehát akkor először arról beszélünk, hogy az EU és a nemzeti szinten mit kell tenni a gazdasági reformok területén, holnap pedig folytatjuk ezt a vitát, és kiterjesztjük ezt a globális perspektívára. Szeretném felhasználni az alkalmat arra, hogy Jordi Villajoana kollégát üdvözöljem, aki a spanyol szenátusból most eh, velem együtt eh, elnökli ezt az ülést. Eh, ugye ő a soros elnökségnek a képviselője itt, és talán néhány szót szeretne majd szólni. A mai előadók között Elena Salgado lesz, amikor megérkezik, aztán Oli Rén, a gazdaság és monetáris ügyekért felelős európai biztos Jürgen Stark, aki az EKB igazgatósági tagja, igazgatósági tagja és később pedig Jean Pisani Ferri is jön, a Bröhel Kutatóintézet igazgatója, és később csatlakozik hozzánk majd. Most akkor eh, Jordi Villagianához fordulok, hogy szóljon néhány szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök, bon apres midi, buenas tardes. Eh, az elnök eh, alkalmat biztosított számomra, hogy önökkel megosszam a eh, nézeteimet ezen a fontos ülésen. Szeretném mindenkit mindenkinek megköszönni, aki eljött, és Szerintem megfelelő, hogy az Európai Parlamentben tartjuk ezt az ülést, ugyanis úgy tűnik, hogy 2010 az az év lesz, amikor a gazdaság élénkülés, fellendülés elkezdődik. A szakember, szakemberek azt mondják, hogy lassú lesz ez a fellendülés, göröngyös lesz az útja, és tulajdonképpen eh, mozaikokból fog összeállni, mozaikszerűen áll össze ez a kérdés. A gazdaságnak a hajtó ereje úgy tűnik, hogy eléggé kifáradt, nem elengedő üzemanyag áll rendelkezésére. Ugyanis az állami kiadásokat korlátozni kell, ez az egyik követelmény. Nos, mivel nincsen üzemanyag, akkor nyilvánvalóan vannak korlátok. Spanyolországban van egy fékező elő, amely a családok eladósodása, és a, a vállalatoknak is az eladósodása. Aztán az egész pénzügyi rendszer is eladósodott, és ez a pénzáramlást korlátozza. És a külső piacok is gyengesége is kísérje ezt, amely korlátozza az exportot. Tehát, mint mondtam, göröngyös lesz ez a fellendülési út, ugyanis nagyon sok külső probléma is lesz, olyan különböző növekedési arányok lesznek az EU tagállamokban, hogy nem egyelő módon tudnak majd magukhoz térni a különböző gazdaságok, nem ugyanolyan ritmusban, és az országokon belül, belül is lesznek különbség. Ezért mondtam, hogy ez egy ilyen mozaik lesz, tehát nem egyforma mintát látunk mindenütt. Ezért meg kell várnunk, hogy mit mondanak az emberek, azért, hogy ki tudjuk alakítani a stratégiánkat azért, hogy stabilabb, erősebb, állandóbb növekedést tudjunk elérni, amely munkahelyeket is biztosít némelyik országokban ez nagyon nagy árat jelentett, és pedig a munkahelyek elvesztését jelentette. Tehát szükség van a munkahelyekre. Azt hiszem, hogy bevezetőként ennyi elég lesz, és remélem, hogy gyümölcsöző lesz a találkozunk. A különböző nézeteket ütköztetni tudjuk egymással. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Én most elnökként eléggé szokatlan helyzetben vagyok, mindenkit azt kell, mindenkitől azt kell kérnem, hogy röviden szóljanak hozzá. És amíg az első előadó Szálgádó asszony nem érkezik meg, elmondanék annyit, hogy hogyan kell jelezniük, hogy lássuk, hogy hozzá szeretnének szólni. Először három előadót fogunk meghallgatni, utána pedig a parlament képviselői jönnek, mind az európai, mind a nemzeti parlamentektől, és hogyha szeretnének hozzászólni, akkor kérem mutassák fel a kártyájukat, és a kollégám itt megpróbálja a nevüket leírni, és aztán én néha felolvasom ezt a listát valószínűleg a kérdéseket csoportba rakjuk, néhányat egyszerre veszünk, és akkor válaszolnak rá az előadók. És aztán folytatjuk a következő körrel. Azt hiszem, itt valaki szót kért. Igen, elnök asszony. Máltai probléma, eh, tolmácsolás nincsen? Ma nincsenek máltai tolmácsok? We're, we're, we're, we're checking. Ellenőrizzük a helyzetet. Eh, mint hallottam, eh, nem tudjunk minden nyelven tolmácsolást biztosítani ebben a teremben, így sajnos máltai tolmácsolás nem lesz, és remélem, hogy ez nem okoz túl sok problémát. Tudom, hogy állandó probléma, hogy nincs elegendő hely minden nyelv tolmácsai számára. És ma is ez a helyzet áll fenn. Nos, attól tartok, hogy néhány percig még egymás között kell beszélnünk, ha csak nem akar ön hozzászólni. A spanyol gazdasági államtitkár itt ül körünkben, és vagy gazdasági miniszter talán szólna egy pár szót. Köszönöm szépen. Én csak bocsánatot kérnék az alelnököm nevében, de már meg is érkezett. ECOFIN találkozó után ebéd volt a miniszterek és a EU pénzügyminiszterek között a 2020-as EU stratégiáról, és ezért késlekedett, mert ezen vett részt. Okay, now, now, now we are. Rendben, akkor most már mindenki itt van. Úgy gondolom, hogy eh, valóban ez egy rekord idejű futás volt az ön részéről, hogy eljött az Ecofinről. Üdvözöljük eh, önt itt, és eh, hogyha készen áll, akkor meghallgatjuk az előadását. Köszönöm szépen, Bóz asszony, és elnézéseket kérem, amiért késtem és spanyolul fogok beszélni. Nagy öröm, öröm számomra az, hogy itt lehetek önök között, és részt vehettek itt az Európai Parlamentben a hatodik interparlamentáris ülésen. És mielőtt még hozzákezdenék, először is szeretnék önöknek egy szép napot kívánni. Az Európai Parlament képviselői, illetve a nemzeti parlamentek képviselői együtt tanácskoznak ma, és ez azt mutatja, hogy jó az együttműködés a politikai képviselők között a különböző kormány szinteken. Az a gazdasági válság, amelyből lassanként most már kilábolunk, az megmutatta azt, hogy szükség van arra, hogy jobban koordináljuk az Európai Unióban a gazdasági politikát. Ezért szükséges az, hogy összhangba hozzuk a gazdasági érdekeket, illetve a közösség érdekeit a tagállamok érdekeivel. Nagyon érdekes vita elé nézünk, és remélem, hogy a mai nap pozitív eredménnyel zárul. Ezen kívül a parlamentközi vita, amely már jó néhány éve létezik, ez fontos hozzájárulást jelent az Európai Parlament munkájához, illetve a nemzeti parlamentek munkájához is, és a Lisszaboni szerződés is rendelkezik erről. Az átláthatóságról, illetve a megerősített de, legitimációról van szó. A krízis utáni időszakban erre még jobban ügyelnünk kell. Új stratégiát kell kidolgoznunk a foglalkoztatás és a növekedés számára 2020-ig az elkövetkező 10 évre. Modernizáljuk a nemzetközi pénzügyi struktúrákat, jobb koordinációt, felügyeletet szeretnénk, annak érdekében, hogy a krízis ne ismétlődjön meg ismételten. Az új európai stratégia, amely közép és hosszú távú, ez a legfontosabb az Európai Unió számára, és így ez nagyon fontos a spanyol soros elnökség számára is. Így A legfontosabb az, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan tudnánk kijutni a válságból. Mindannyian tudjuk és elismerjük azt, hogy az a stratégia, amely kivezet bennünket a válságból, az nem csak abból áll, hogy a pénzügyi, illetve adózási ösztönzőket kihasználjuk, hanem arról is szó van, hogy olyan elemeket vonunk be, amelyek ahhoz vezetnek majd, hogy a gazdaságaink sokkal fenntarthatóbbak, kiegyensúlyozottabbak legyenek, és így növekedjenek, és minőségileg jobb munkahelyeket lehessen teremteni. Ez a legjobb garanciája annak, hogy azok a folyamatok, amelyeket most lefolytatunk, tehát egyrésztről ez a folyamat, hogy kiussunk a válságból, illetve a konszolidáció, tehát ezeknek mindannyi, mindannyiuknak hossztávúnak kell lenniük. A 2020-as stratégiának lehetőséget kell adni arra, hogy a hiányosságokat orvosoljuk, amelyek nyilvánvalóvá váltak a válság során. Gondolok itt az olyan hiányosságokra, amelyek a koordináció során merültek fel a gazdaságpolitikai stratégiáknál, a régiók, illetve az országok között. Prioritást kell adni ennek során a struktúrreformnak, a szerkezeti reformnak, illetve annak a kérdésnek, hogy hogyan lehetne a legjobb előrelépést elérni ezen a területen. A spanyol elnökség intenzíven együttműködött az Európai Bizottsággal, az új állandó tanácsi elnökséggel is. Az adózási ösztönzéseket csökkentették az új stratégia miatt, és minden oldalról megvan az a szándék, hogy az első fél évben már valamilyen eredménnyel előálljunk, már dolgozunk ezen, a fő elemek már megjelentek a márciusban az Európai Tanács munkájában, és remélhetőleg júniusban már sikerül végleges döntést hozni. Március során a tanács reagál a bizottság javaslatára, illetve megvizsgálják, hogy milyen prioritások lesznek az új stratégiában, és hogyan lehet az irányítást kialakítani az új stratégiában. Mivel rövid az idő, a bizottság közleménye, illetve az Európai Tanács márciusi ülések között, emiatt fontosnak tartottuk azt, hogy a gazdaság és pénzügyi miniszterek lehetősége rendelkezenek arra, hogy mai ECOFIN tanácskozáson végkövetkeztetéseket fogadhassanak el a további információ kapcsán is lesz majd találkozó, lesz majd véleménycsere, és önök is elmondhatják majd a véleményüket erről a témára. A gazdasági és pénzügyi miniszterek, úgy gondolom mindenki nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ők tudják, hogy ez a stratégia új lehetőségeket nyit mindannyiunk számára, és ezért nagyon fontos az, hogy legyenek olyan változtatások, amelyek valóban jelentősek lesznek. A válság megmutatta azt, hogy koordináltan és közösen kell fellépnünk, és hogy a teljes stratégiát kell nyilvánvaló, nyilvánvalóvá tennünk. A közlemény a bizottság részéről nagyon fontos lesz ezért tehát. Fontos lesz az, hogy megerősített koordinációt használjuk ki. Ez ideig ezt nem tettük meg megfelelően, nem alakultak ki a szinergiák az unió, illetve a tagállamok között. Ennek a stratégiának kell prioritást adnia olyan területeken, ahol meg kell nézni azt, hogy hol vannak a megfelelő eszközök, amelyekkel a foglalkoztatást növelni lehessen. Egy célirányos stratégiára van szükség. Nagyon remélem abban, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy minden eszközt mobilizálni kell, hogy minden célt el tudjunk érni pénzügyi szempontból is bizonyos prioritásokat szabtunk meg, és arra törekedtünk, hogy a szükséges eszközöket előteremtsük az Európai Unió szintjén. Semmi esetre sem szeretnénk azonban megelőlegezni a jövőbeli pénzügyi tervekről szóló vitát. Úgy gondolom, hogy konszenzus lesz majd az elkövetkező évek intézkedéseit illetően is Itt gondolhatunk a humán tőkére, a fenntarthatóságra, illetve a technikai fejlődésre. Ezek a lényegi elemei a foglalkoztatásnak, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy olyan pozíciókat hozzunk létre, amelyek megfelelnek majd az új stratégiának. Ez nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy ezek a célkötőzések nem csak, hogy igazolást kell kapniuk, hanem ezeknek igényesnek, reálisnak kell lenniük. Azt is meg kell alapítani, hogy koherenciát kell létrehozni a közösségi célok között, illetve az egyes tagállamok céljai között, annak érdekében meg lehessen valósítani a számunkra ennyire fontos célokat, mint például a stratégia végrehajtását, tehát ezek valóban megvalósuljanak. Azonban a koordináció meg kell, hogy jelenjen az irányítás a good governance eh, szintjén is. Az európai nemzetgazdaságokban jobban kell használnunk a szerződés által nyújtott eszközöket. Erre egy olyan rendszerre van szükség, ehhez egy, ehhez egy olyan rendszerre van szüksége, amely sokkal hatékonyabb, és sokkal konkrétabb, és eh, sokkal eh, jobban tájékoztat az egyes intézkedésekről. Tehát konkrét intézkedésekre van szükség. A pénzügyi aspektusok meg kell feleljenek a valóságnak. Persze nagy lesz a függőség a mikro, illetve a makroökonomiai aspektusok között is, és ezt figyelembe kell venni. Egyetértésre kell jutnunk az egyes tagállamok felügyeleti szerveit illetően. Ez nagyon fontos. az úgy gondoljuk, hogy szükség lesz arra is, hogy hatékony módon felügyelet megvalósuljon a felügyelet a reformok kapcsán is, amely, amely kihat a gazdaságra is. Eznek a felügyeletnek nem szabad gyengítenie a gyakorlatot, és olyan kérdésekre kell korlátozódnia, amelyek eddig még nem jelentek meg a felügyeleti ö, rendszerben. Az adó felügyelet nagyon fontos, ezt a jelenlegi válság is megmutatta, és a horizontális téma területek ugyancsak félelemreméltóak. Ezen kívül el kell azon is gondolkodni, hogy hogyan alakítjuk ki az információs és értékelési rendszereket, azokat, amelyeket eddig az ECOFIN-on belül használtunk, és a, az intézkedéseink ütemezéséről is el kell gondolkodnunk, annak érdekében, hogy ez jobban kiadhasson a nemzeti szinten is. Új rendszert kell találni a felelősség szempontjából is, például a tanács üléseken egy jobb fajta vezetésre van szükség, hogy úgy mondjam, nem csak az ECOFIN tanácsról, illetve az eurócsoportról van szó, nem csak ezeket kell erősíteni, hanem a különböző tanácsi formák lesznek majd felelősség bizonyos területekért. Ehhez megfelelő mechanizmusra van szükség, hogy koherencia legyen a különböző dimenziók között a felügyeletet illetően. Végső soron a reformokkal azt kell elérni, hogy a szerződés eszközeit jobban használjuk vannak a Lisszaboni szerződésben olyan eszközök, amelyel a koordinációt lehet elősegíteni az euró országok között, de vannak olyan eszközök is, amelyekkel a teljes Európai Unió tagállamai közötti koordinációt lehet elősegíteni. Tehát ezt a lehetőséget ki kell használnunk. Ezen kívül jobban fel kell használnunk a gazdasági politika koordinációjára szolgáló eszközöket. Itt gondolok az általános gazdaságpolitikai irányelvekre. Arra van szükség, hogy hasznos ajánlásokat adjunk, amelyek valóban alátámasztottak, és amelyek átláthatóak. Az új stratégia, ahogy mondtam, az a jobb kommunikáción fog majd alapulni, és a jobb láthatóságon az állampolgárok felé mert ez a kommunikáció nagyon fontos az intézkedések sikere szempontjából, és egyértelmű célokat kell meghatároznunk. Ezeknek a céloknak érthetőknek kell lenniük a nyilvánosság számára is, és elszámoltathatónak kell lenni az állampolgárokkal szemben is. Végezetül szeretnék arra utalni, hogy biztos vagyok abban, hogy a pénzügyminiszterek, illetve a gazdaságminiszterek tudják azt, hogy milyen változtatásra van szükség az új stratégia kapcsán, a munkamódszereinket illetően, és egyértelművé tették azt is, hogy az Európai Tanácssal szorosan egyet kívánnak működni, hogy azt az új irányítási rendszert megvalósítsák, és sikerüljön elérni a két fő célt, a fenntartató fejlődést, illetve a megfelelő, illetve nagy minőségű, jó minőségű foglalkoztatást. Így lehet az EU a világgazdaság központja, illetve a fejlődés központja, és egy új lépést tehetünk Európa továbbfejlesztése szempontjából. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony! Nagyra értékelem az erőfeszítést, amit azért tett, hogy itt lehessen velünk ma. Sajnálom, hogy nem tud tovább maradni, de néha az embernek van dolga a tagállamban, és ezt, és ezt megértjük. Most pedig akkor átadom a szót Oli Ren biztos úrnak, aki a gazdaság és monetáris ügyekért felelős európai biztos, utána pedig Jürgen Stark úr fog előadást tartani. Remélem, hogy utána a Stark úr és a biztos úr akik rövid bevezetőt tartanak, utána tudnak még maradni, és az eszmecserére, eszmecserén is részt, részt tudnak venni. Rén úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselők az Európai Parlamenttől és a nemzeti parlamentekről, hölgyeim és uraim. Először is szeretném önöknek megkiszenni a meghívást, hogy részt, vese, részt vegyek ebben a, ennek a nagyon fontos témának a vitájában. Megtiszteltetés számomra, hogy az európai gazdasági helyzetről beszélhetek egy ilyen magas szintű fórumon, ahol az európai döntéshozók és demokratikus politikusok részt vesznek. Az itt jelenlévő tudás és szakértelem mind az európai, mind a nemzeti parlamentekről egyedülálló alkalmat biztosít arra, hogy az előttünk álló kihívásoknak megfeleljünk. Tudom, hogy miről szólok, ugyanis én mind nemzeti, mind európai parlamenti képviselés voltam. Mint ahogy Elena Salgado mondta, Mindketten most jöttünk vissza az ECOFIN tanácsülésről, tehát a pénzügyminiszterek tanácsának az üléséről és az eurócsoport üléséről, és egy maratoni ülést tartottunk, majdnem 24 órásat, ahol ezeket a témákat vitattuk meg, ezért most ezután az ülés után nagyon friss tapasztalatokkal tudok önöknek szólni. Először is nézzük az európai gazdaság átfogó helyzetét. Világos, hogy a gazdaság és a pénzügyi válság bemutat, megmutatta, hogy az utóbbi évtizedeknek a folytonos, folytatólagos gazdasági növekedése nem folytatható. Ugyanez vonatkozik a költségvetéseknek a konszolidációjára is, amely előfeltétele a fenntartható fejlődésnek. Sajnos a múltban, az utóbbi két évben a válság tulajdonképpen két évtized, húsz év költségvetéseinek a konszolidációját eltörölte. Sajnos ez az Európai Unió új gazdasági képe, és a a fejlett gazdaságoknak, mint például az Egyesült Államoknak is ugyanezt a képet, képét látjuk a költségvetési politikákban. És ez valóban azt jelenti, hogy nem folytathatjuk úgy a dolgokat, ahogy egyik, hanem lépésváltásra van szükség azért, hogy a fenntartható növekedést és munkahelyteremtést létrehozzuk. Ezért a növekedést segítő hajtóerő mobilizációja az, az alapvető elve a 2020-as európai politikának, és pedig, hogy növekedést, munkahelyeket hozzunk létre, de ehhez, és hogy javakat hozzunk létre, ehhez, ehhez a termelékenységet kell megjavítani. Ezért az 2020-as európai stratégiában megpróbálunk fenntartható gazdasági növekedést és munkahelyteremtést létrehozni. Ezen kívül ki akarjuk javítani a strukturális gyönge pontokat a piacokon és a, az állami ágazatban, mert szükség van arra, hogy a termelékenységet javítsuk, és pedig úgy, hogy a tudásba, az innovációba és az oktatásba fektetünk bele. Hadd mondjak két példát erre a 2020-as stratégiában. Az oktatásban az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy növeljük a a tanulóknak az oktatásban való részvételét. Jelenleg az iskolarendszerek Európában nagy nyomás alatt élnek az oktatásnak fel kell készítenie a diákokat arra, hogy a gyors változásokra felkészítsék őket a, a, a társadalomban és a munkaerőpiacokon, hiszen ezeket azelőtt nem látták. A tanároknak fel kell készíteni a diákokat olyan munkahelyekre, amelyeket még eddig nem hoztak létre. Ezért az emberi tőkébe való befektetés megtérül a, a munkahelyekben és a javak megteremtésében, ugyanis az oktatás is egy nagyon fontos gazdasági tényező. A másik példa az, hogy szükséges javítani e, a gazdaságaink termelékenységét, különösen az innovatív ágazatokban. A következő generációban a digitális e, szolgáltatások és az energiatechnológiák e, új piaci lehetőségeket biztosítanak. Egy digitális egységes piac létrehozása Európában konkrét haszonnal járhat a fogyasztók számára, mert nagyobb választási lehetőségük lesznek, és az üzleti vállalkozások számára is, mert eh, nagyobb piacot biztosít számukra. Épp ezért az EU-nak eh, nagyobb harmonizációt kell elérnie eh, több területen is, a digitális szolgáltatásokban és a kereskedelemben. A bizottság javaslata az Európai 2020-as program programban az, hogy egy korlátozott, és hangsúlyozom a korlátozott számú eh, célkitűzést eh, állapítson meg, amely az e- európai gazdasági teljesítményt eh, világosan befolyásolja. És pedig a foglalkoztatási arány, az innováció és a kutatásba való befektetés, az oktatásban és a képzésben energi, való részvétel, energia és éghajlati célkitűzések és a, és a teher megosztás. Ezeket a célkitűzéseket megvitatjuk, és mindegyik tagállamnak a különleges helyzetéhez igazítjuk őket. Ezek a célkitűzések nem öncélúak, hanem világosan megmutatják majd, hogy mit teszünk a növekedés és a munkahelyteremtés területén. Nagyon fontos a növekedést hajtó erőknek a mozgósítása, és ehhez nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket megvalósítsuk, és pedig együtt a költségvetés fenntarthatóságával. Az Európai 2020-as programban két lábon kell állnunk, és ilyen stratégiát kialakítani tehát a növekedés és a költségvetéseknek a konszolidációja. Ezért fontos, hogy a realista legyen ez a stratégia, hogy valós legyen a hatása. A gazdasági siker az államhoztartás konszolidációját és a növekedés és a munkahelyteremtés mozgósítását írja elő. Ezek, amiket a bizottság javasolt. Hölgyeim és uraim! Az európai gazdasági fejlődés és az euró térségben való fejlődés azt mutatja, hogy szükség van, szükség, sürgősen szükség van arra, hogy a gazdasági politikai összehangolás megtörténjen, hogy pénzügyi stabilitást érjünk el. Érjünk el. A, az eurócsoport és tegnap és a, ma az ECOFIN kiértékelte a görög helyzetet. Jürgen Stark az LKB-ből is részt vett ezen, és az IMF-nek a képviselője is. Görögország most már ráállt arra az útra, hogy azt az ambiciózus 4 os deficit csökkentési célkitűzést elérje 2010-ben. És a, és a egyensúly hiányt ki kell javítani, és a versenyképességet helyreállítani, mert ezek lényeges kérdések ahhoz, hogy újra a fenntarthatósági útra térjen Görögország. Ugyanakkor Görögország még nem jutott ki az erdőből ahhoz, hogy a az eurótérség pénzügyi stabilitását megőrizzük. Az eurócsoport megerősítette tegnap azt, hogy az eurótérségi tagállamok határozott, összehangolt lépéseket tesznek, hogyha szükség lesz erre. A technikai modalitásokat is megbeszéltük, amelyeket gyorsan elő lehet venni, hogyha szükség mutatkozik rá. A bizottság készen áll arra, hogy elvégezze a feladatát, és az összehangolt és feltételekhez kötött segítségnyújtásnak a kereteit előkészítse. az azonnali válság kezelés mellett azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogy lehet hasonló helyzeteket elkerülni a jövőben. A görög válság és a következményei megmutatták, hogy szükség van arra, hogy összehangoljuk a gazdasági politikákat az eurótérségben. Ezt a szükségletet felismertük, és a Lisszaboni szerződés már ehhez megadta a jogalapot. Ezért most javaslatokat készítünk elő, a szerződés 136-os cikkének a végrehajtására. Az én szándékom, szándékomban áll, hogy a bizottság egy javaslatot tegyen, egy megnövelt, megnövelt gazdasági politika, gazdaságpolitikai összehangolásra még április közepe előtt. Mit jelent ez? Először is azt jelenti, hogy szükség van arra, hogy megakadályozzuk a fenntarthatatlan államháztartási hiányt. Képs, képesnek kell lenni arra, hogy nyomon kövessük, a, hogy jobb legyen a középidős költségvetési politika az euró térségi tagállamokban, és szigorúbb ajánlásokat kell tenni a tagállamoknak időben, hogy megtegyék a korrekciós intézkedéseket. A, gaz, a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság bebizonyította, hogy a politikák összehangolása nem korlátozott korlátozódhat csak a költségvetési kérdésekre, bármennyire is fontosak ezek. Ugyanis más makroökonomiai egyensúly hiányok szintén komoly következményekkel járhatnak a különböző tagállamoknak és az eurótérségnek. Különösen hogyha gyenge a versenyképesség és az ezzel kapcsolatos folyófizetési mérleg hiánya, e, ezek e, közösen nagyon rossz hatással vannak a e, költségvetési hiányra. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a deficites országokban megfelelő intézkedéseket hozzanak. Ugyanígy a folyófizetési mérleg töblete is befolyásolhatja az eurótérségben a növekedést. Különösen, amikor gyors, különösen ilyenkor gyors költségvetési konszolidációra van szükség. Tehát, elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretném bezárni az előadásomat azzal, hogy hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos az európai és a nemzeti parlamenteknek a szerepe, eh, az EU növekedési és foglalkoztatási eh, programjának végrehajtásában és kialakításában. Önöknek kulcs szerepe van a gazdaságpolitikák irányításában azért, hogy elérjük az európai 2020-as eh, célkitűzéseket, és hogy munkahelyeket és gazdagságot hozzunk létre Európában. A parlamenteknek nagyon fontos a szerepe ennek a feladatnak a végrehajtásában, és önöknek, mint jogalkotóknak. A önöktől, az önök részvettelével től és hozzájárulásától függ majd a 2020-as európai programnak a sikere a növekedési politikákat a költségvetési konszolidációval együtt kell megvalósítanunk, és ehhez nagyon fontos, hogy felállítsunk fontossági sorrendet. Ezért a valós politikai választások csak úgy történhetnek meg, hogyha bevonjuk a parlamenteket és az állampolgárokat is. Biztos vagyok benne, hogy az önök támogatásában és aktív részvételében számíthatunk, részvételére számíthatunk az Európa 2020-as programban. Köszönöm szépen. Commissioner, uh, now we move on to the... Köszönöm szépen, biztos úr, és most pedig az utolsó prezentáció következik, Jürgen Stark úr előadása. Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, urak és hölgyek, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon önökkel, és egy nagyon is időszerű témáról beszéljünk, ez pedig a gazdasági előrevetítések, illetve a 2020-as stratégia. A következő pár percben a gazdasági fellendülés állapotáról és a kilábalási stratégiákról, az exit stratégiákról szeretnék szólni. 2009 tavasza óta a stabilizációs jelek mutatkoznak, mind a pénzpiacokon, a pénzügyi piacokon, illetve a gazdaságban. Tehát 2009 tavasza óta javultak a pénzügyi feltételek, körülmények, illetve a gazdaság is a legtöbb országban, bár mérsékelt formában, nagyon sok fejlett gazdaságban. Ezek a fejlemények nagy támogatási lépések eredményeként jelentek meg, amelyeket a kormányok, illetve a központi bankok hoztak. Ugyanígy a globális gazdaság előrevetítései is javulnak, ez jó hír, azonban még mindig nagy a bizonytalanság, és a pénzügyi szektor nagy kockázatnak van kitéve. Az eurózónában úgy tűnik, hogy a gazdasági fellendülés megfelelő úton jár, azonban a számviteli kiigazításokra szükség van, és ez valószínűleg megterheli majd a növekedést, ugyanúgy, ahogy az alacsony kapacitású kihasználtság a befektetésekre lesz káros hatással. Ezért az eurózóna gazdaságát tól mérsékelt növekedést várunk, és valószínűleg nem egyenletes növekedést a 2010-es esztendő folyamán a különböző országokban, illetve a különböző ö, szektorokban, ágazatokban, és időben is különböző jellegű lesz ez a fejlődés. Az EKB előrevetítése megfelel a többi ö, előrevetítésnek, 2000 2010-ben kb. 1%-os növekedést várunk, azonban 2011-ben ez gyorsulni fog. Ami az árfejleményeket, illetve az inflációt illeti, az infláció 0,9%-os volt februárban, és az inflációs erővetítések megfelelnek az árstabilitásnak. Nagyjából 1%-os inflációra számítunk, illetve azt várjuk, hogy ez továbbra is nyomot marad, főleg a mérsékelt fejlesztésnek, fejlődésnek, felendülésnek következtében. Ez megfelel az EKB előrejelzésének. Az ástabilitásra vonatkozó előrejelzések nagyjából egyensúlyban vannak. Sem inflációs, sem dezinflációs nyomást nem tapasztalunk. A monetáris elemzés ugyanezt az, ugyanerre az eredményre jutott, tehát alacsonyabb inflációs nyomást jelez középtávon, illetve mérsékelt növekedést. Összességében, és ezt rendkívül fontosnak tartom, az inflációs előrevetítések körülbelül 2%-ot mutatnak középtávon. Hölgyeim és uraim, ahogyan önök is tudják, bátor lépéseket tettünk a válság következtében. A nyomot visszafogott inflációs nyomás eredményeképpen az LKB csökkentette az kamatlábakat 1 ra ez rekord szintű, rekord alacsony szintű kamatláb az eurózónában. Összességében a kormányzó tanács azon a véleményen van, hogy ez az alacsony kulcs kamatláb megfelelő. A kamatlábak csökkentése mellett megpróbáltuk a pénzpiacokat föllendíteni, és ezért úgynevezett nem standard lépéseket hozott a, az EKB. Ez a finanszírozási feltételeket javította a pénzpiacokon, és jobb hitel folyósítási lehetőséget biztosított a háztartások, illetve a cégek számára. Ezen kívül azt látjuk, hogy az alacsonyabb kamatlábok és a nem standard lépések működtek, beváltak, és ez megfelelt az elvárásainknak, illetve a múltbeli tapasztalatainknak is. Azonban itt kell megegyeznem, hogy ezek a különleges lépések, nem standard lépések nagyon fontosak a finanszírozási feltételek javítására, illetve az alacsonyabb kamatlábakra való áttérést is előre vetítik, ezt segítik, azonban hosszú időn keresztül, hosszabb időn keresztül, mint arra szükség van, nem maradhatnak életben, tehát egy ki lépési, kiiktatási stratégiára van szükség, egy úgynevezett phasing outra. És ebben próbáltunk megegyezni. Ennek az az oka, hogy minél hosszabb ideig vannak életben ezek a lépések, annál inkább megvan annak a kockázat, hogy a pénzpiacokat torzítják, és nem megfelelő ösztönzőket léptetnek életbe. Ezért, mivel tavaly tavasz óta felendülést tapasztalunk, ahogyan elmondtam, úgy döntöttünk, hogy szépen fokozatosan kiiktatjuk ezeket a lépéseket, és ezt decemberben kezdjük majd meg. Hosszú távon, a hosszú távon von is ezt próbáljuk majd követni. Két héttel ezelőtt egy olyan döntést hoztunk, hogy visszatérünk a változó kamatú e, tenderekre a április környékén. Az euró rendszer, a Eurosystem továbbra is a megerősített hitelpolitikáját e, követi, és e, megpróbálja a refinanszírozási műveleteket előtérbe helyezni. Úgy döntöttünk, hogy ezt folytatjuk ezt a technikát, ezt a politikát legalább október közepéig. Tehát a legfontosabb refinanszírozási műveleteknél, a tendereljárásoknál megtartjuk a 2008-ban meghatározott formákat, illetve lépéseket, tehát a, a fix kamatú tendereket. Ugyanakkor a kormányzó tanács fokozatosan kivonja majd ezeket a különleges likviditási eszközöket és lépéseket, amelyekre már nem lesz tovább szükség. Ebben a kontextusban középtávon kell gondolkodnunk, hogyha az LKB mandátumát teljesíteni akarjuk, azaz ástabilitást kívánunk megvalósítani az eurózónában. A nem standard eszközök kiiktatásának az a célja, hogy az ástabilitás ne kerüljön veszélybe, és ez megfelel az EKB mandátumának, amely a szerződésben benne van. Ugyanakkor nem szeretnénk túlságosan korai exit stratégiát a nem standard eszközök tekintetében, hiszen a célunk a normalizálódása a pénzpiacoknak és a gazdasági felendülés. Természetesen nem tudjuk még most, hogy a válság után milyen lesz a gazdasági helyzet, azt sem tudjuk, hogy a végső válság utáni műveleti rendszer hogy fog kinézni, hogy fog működni. Hogyha a phasing out végpontjáról beszélünk, akkor a gazdasági válság előtti operációs keret talán jó kiinduló pont lehet. Hogyha ehhez akarunk visszatérni, akkor csak nagyon kevés politikai paraméter marad, a tendereljárások, amelyet a legfontosabb refinanszírozási műveletekben alkalmaznak, amelyre korábban utaltam. És most nagyon röviden egy-két szót szólnék arról, hogy van, akik úgy, vannak, akik úgy gondolják, hogy a központi bankoknak kockázat kezelőként kellene föllépniük, meg kéne próbálni ellép, elkerülni a dezinflációs lépéseket. Felmerült az is, hogy a központi bankok esetleg magasabb inflációs rátákat tűzzenek ki célul. Nos, felmerült az is, hogy esetleg folyamatosan magasabb 4%-os inflációs célkitűzést kellene meghatározni. Ez a monetáris politika számára nagyobb rugalmasságot biztosítana. Én ezt ellenzem, úgy gondolom, hogy a központi bankok mandátumának lazítása fontos és komoly hiba lenne lehet, hogy a kormányok megpróbálnak magasabb inflációval, megpróbálják magasabb inflációval ellensúlyozni az államháztartási hiányt, azonban ezzel a lépéssel a szem előtt tévesztjük az alapvető problémát, ami nem más, mint a nem fenntartható fiskális politika, amely veszélyezteti a makrogazdasági stabilitást majdnem minden ö, fejlett gazdaságban. A pénzügyi bizonytalanságok, illetve államháztartási hiányok mellett, illetve miatt az emberek elvesztik a hitüket a a pénz vásárló erejében, és ennek is súlyos következményei vannak. A magasabb infláció növeli az inflációs eltéréseket, illetve ezáltal a bizonytalanságot is a befektetők számára, amely hosszabb távon magasabb kamatlábot eredményez. Ezért ezt csökkenti, nem pedig növeli a hosszú távú növekedést. Ezt a, a tapasztalatok is ezt támasztják alá. Itt azt látjuk tehát, hogy a financiális, a pénzügyi stabilitás két módon sérül, egyrészt a prociklikus monetáris válasz keretében, másrészt pedig van egy erkölcsi veszély is a pénzpiacokon, abból az elvárásból adódóan, hogy a központi bankok majd megvédik a pénzpiacokat. És ezzel el is jutottam a fiskális politikai kérdésekhez. A pénzügyi válság gazdasági válságán nőtte ki magát, és megvan annak a veszélye, hogy egy harmadik hullámba kerülünk, ez pedig az államadósági válság. Az eurozóna országai ö, nagy államháztartási hiányjal küzdenek, illetve ahogyan a biztos úr is rámutatott már, és az elnök is, ezért teljes helye, teljesen helyes volt, hogy különleges fiskális ö, lépéseket hozzanak, hogy elkerüljük az 1930-as válsághoz hasonló helyzetet. Most azonban a fellendülés kezdetekor ki kell vonni ezeket a lépéseket, mert különben ellentétes hatást válthatunk ki. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a nem fenntartató fiskális politika komplikálja a monetáris politikát, annak feladatait, és esetleg magasabb inflációs elvárásokhoz vezetnek középtávon. Ez pedig oda vezethet, hogy a magán befektetések kivonulnak a kormányoknak pedig nem áll majd rendelkezésükre az a lehetőség, hogy az automatikus stabilizátorokat működni hagyják. A fiskális fenntarthatóság nyomás alá kerül, és a fiskális multiplikátorok negatívá válnak, és így óvatosabb megtakarításra kerül majd sor, aminek gazdasági zsugorodás lesz az eredménye. Ez ismét rámutat annak a fontosságára, hogy az adós, eladósodás szintjét csökkenteni kell, és így lehet a jövőbeli válságokat elkerülni. A költségvetési ö, lazítás eredményeképpen ambiciózus fiskális konszolidációra van szükség, az országok részéről az államháztartási hiányt vissza kell vinni a Maastrichti referenciaértékre, a GDP 60%-ára. A szimulációs eredmények azt mutatják, hogy a 0,5%-os, a GDP 0,5%-os átlagos éves konszolidációjával is két évtizedbe kerül az, hogy visszatérjünk a válság előtti ö, a eladósodási szinthez. Ez azt jelenti, hogy 150%-ra rúghat ez 2026-ig. Ezért biztosítékokra van szükség, illetve fenntartható fiskális pozícióra az eurózónában. A kormányoknak a fiskális konszolidációt prioritásként kell kezelniük, figyelembe kell venni a jelenlegi gazdasági fellendülést, és meg kell felelni az ECOFIN tanács kéréseinek, javaslatainak. Ugyanakkor a konszolidációs erőfeszítések évekbe telnek majd a legtöbb országban, és csak így lehet az államháztartási hiányt egy fenntartható ö, útra tenni. A stabilitási és növekedési paktum megfelelő keretet ad ehhez, ennek a koordinációjához, és nagyon fontos, hogy a kormányok a, en, en, ezeket a követelményeket betartsák, és megpróbálják megerősíteni a nemzeti fiskális rendszereiket. A görögországi helyzet kiváló példa arra, hogy mennyire fontos a hiteles fiskális szabályok betartása, levonhattuk a tanúságot, és ez pedig az, hogy meg kell erősíteni ezeket a fiskális szabályokat, illetve az ellenőrzést az eurózónában, meg kell követelni ezeknek a szabályoknak a betartását. És ezzel el is jutottam az utolsó gondolathoz, a struktúrális reform fontosságához. Azt hiszem, nagyon sokat hallottunk már erről a kérdésről, de szeretném ezt a következő kontextusba helyezni. Az egészséges gazdasági növekedés enyhítheti a fiskális megszorításokat bizonyos mértékben azáltal, hogy a jelenlegi államháztatási hiányokat csökkenti, illetve az éves költségvetéseket javítja. Ez pedig rámutat annak fontosságára, hogy a gazdasági növekedési potenciált növelni kell. A kiinduló pont azonban nem a legjobb, hiszen a nemzetközi, illetve európai intézmények becslései azt mutatják, hogy a válság csökkentette a növekedési rátát, illetve annak a szintjét is. Ezért fontos, hogy a strukturális reformokat föllendítsük, és megpróbáljuk a munkahely teremtést föllendíteni. Olyan politikákra van szükség, amelyek a versenyképességet, illetve az innovációt föllendítik, új üzleti lehetőségeket hoznak létre, illetve a munkaerőpiaci rugalmasságot növelik, és helyreállítják a versenyképességeket, versenyképességet azokban az országokban, ahol nincs ár versenyképesség, vagy ahol ez az elmúlt esztendőkben tűnt el. És itt szeretném elmondani, hogy a banki ágazat átstruktúrálása azt a célt szolgálja, hogy jobban lehessen kezelni a kockázatot, illetve javítsuk az átláthatóságot. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy a gazdaság területén pozitív jeleket tapasztalunk, mérsékelt föllendülést, a bizonytalanság azonban még mindig erős. Ami a monetáris politikát illeti, az EKB kulcs kamatlámát megfelelőnek tartjuk. Továbbra is alacsony az inflációs nyomás, illetve a ástabilitás kockázata középtávon. 2009 tavaszában, tavaszán a pozitív jelek valóban rámutattak arra, hogy a nem standard eszközöket és lépéseket lassan ki kell iktatni, és így ez a piac torzítását elkerülhetővé teszi. Természetesen nincs még vége a válságnak, még lehetnek visszaesések, még lehetnek nagy kihívások, és itt Görögországra gondolhatunk végül. Le kell szögezni, hogy a központi bankok stabilitást kell, hogy nyújtsanak, és hogyha ezt a biztosítékot elvesszük, kiiktatjuk, az helytelen lépés lenne a jövőre nézve. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A biztos úrnak is eh, sajnos el kellett mennie. Általában eh, azért szoktuk egyszerre tartani az ecofin ezt az ülést, hogy a minisztereket is meg tudjuk hívni, akik esetlegesen itt vannak, de hát megvannak ennek is a hátrányai. Úgy gondolom, hogy meg kell tartanunk a saját vitánkat, és nagyon fontos az, hogy meghallgassuk egymás véleményét, és szeretném felkérni Stark urat arra is, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket válaszolja meg. Ezen kívül itt van még Szalaferi úr is közöttünk, és lehet, hogy ő is tud majd választ adni néhány kérdésre. Megpróbáljuk összeírni, hogy ki kíván hozzászólni. Felolvasom, hogy eddig kik vannak itt. you have to forgive me. Elnézést a kiejtésem, valószínűleg szörnyű. Uh, Baldassari, the, from Italy. Olaszországból. Angelo úr. And uh, Mrs. Karina Person. Peterson from Latvia and from the European Parliament I've got és eh, az Európai Parlament rész Lambert, Sven Gold, Edward Sikluna and Adi Podimata. Um, if there's any... Hogyha bárki más eh, szeretne még hozzászólni, szeretne kérdést feltenni, akkor kérem azt jelezze. We have people going round to, to find köröznek emberek, akik összegyűjtik a felszólalási kérelmeket. Először is Csepovszki képviselő úrnak adom meg a szót Lengyelországból. Hol ül ő? There you are. Proceed, please. Tessék, öné a szó. Tisztelt eh, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A gazdasági válság során Lengyelország viszonylag jól állt. Mi voltunk az egyetlen olyan európai ország, ahol gazdasági fellendülés volt tapasztalható 2009-ben, bár a növekedés az jóval kisebb volt, mint a válságot megelőző éveket. Ez köszönhető annak is, hogy intézkedéseket tettünk a válság leküzdésére. Ezek hasonlítottak az az intézkedésekhez, amelyeket más országok is megtűnt, megtettek. A befektetési garanciákat növeltük, a állami szektorba fektettünk be, ezen kívül a hitel visszafizetésekhez segítséget nyújtottunk, a KKV-k esetében elengedtük a, a hitelleket, meg, megkönnyítettük a vállalkozások beindítását, ezen kívül az energia árral kapcsolatban is tettünk intézkedéseket, és intézkedtünk annak irányába is, hogy több munkahelyet lehessen teremteni, beleértve ide az intézkedéseket, amelyek mind a munkavállalók, illetve a munkaadók számára is előnyösek voltak. Ennek eredményeképpen a lengyel gazdaság stabil. Európa, az Egyesült Államok, Kína, Japán mindannyian intézkedéseket kell tenniük, de az Európai Unió az óriási bürokrácia miatt szenved, amely akadályozza a gazdasági növekedést. Európa korlátozásokat alkalmazott a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. Ez látható például Lengyelország esetében, ahol a barna szén a legfontosabb erőforrás, és emiatt nőttek az erőállítási költségek is. Ez ahhoz vezetett, hogy magasabb lett az energia ára egész Európában. Ezek az intézkedések nem léteznek más országokban, és emiatt a máshonnan érkező verseny nem ö, tisztességes. Ez rosszul hat ki. Úgy gondolom, hogy ha már az egész, hogyha már az egész Európai Unióban alkalmazzuk ezeket a korlátozásokat a széndiokszid kibocsátást illetően, akkor azt teljes világon alkalmazni kellene, így lenne ez igazságos. Lengyelországban a Bilhádóf erőműnél Mert alkalmazzuk a szénbefogást befogást és tárolást úgy, hogy a földbe jutatjuk be a széndiokszidot. Ez 25%-kal csökkentette a hatékonyságát az erőműnek, vagyis több szént kell elégetni, és így több gázra is van szükség ahhoz, hogy ezt a földbe lehessen pumpálni. Nem igazán értem azt, hogy ez hogy lesz majd hatásos, hatékony a hosszú távon. A helyi lakók is aggódnak az esetleges környezeti károk miatt, amiatt, hogy a gázokat föld alatt tárolják. Úgy gondolom, hogy ezt figyelembe kellett volna venni akkor, amikor kiszabták a széndioksziddal kapcsolatos korlátozásokat. Még egy téma, az élelmiszer. Lengyelországban olyan olyan területek vannak nálunk, óriási területek, amelyek ugaron vannak, mert már nem éri meg gazdálkodni az embereknek. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kellene a génmódosított, nem kellene támogatnunk a génmódosított termékeket, mert semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ez biztonságos lenne. Gyakran beszélünk a környezetről, a környezetvédelemről, azonban keveset eh, mondanak arról, hogy bizonyos élelmiszerek rosszulhatnak az egészségre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igazából ez nem is volt kérdés, hanem inkább csak felvázolta a lengyel helyzetet, és eh, örülök ennek. Egy kicsit rövidebben kellene hozzászólni. Nincs ez a semmi gond, hogy nem tesznek fel kérdést. Balderassi képviselő úrnak adnám meg a szót Olaszországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az olasz munkahelyeket támogatom, ezért olaszul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. Úgy gondolom, hogy a gazdaságfejlődés szempontjából, a munkahelyteremtés szempontjából, a 2020-as stratégia szempontjából azt kellene megnéznünk, hogy milyen okokból jött létre ez a válság, és milyen jellemzői vannak a fellendülésnek a reálgazdaságban, annak a fellendülésnek, amelyet most is játhatunk, láthatunk. Hogyha nem értjük meg ezeket az okokat, akkor ismételten ilyen válságba kerülhetünk 2020 előtt. Az okai a válságnak először is az volt, hogy nem volt egyensúly a világgazdaságban. Az, hogy az amerikaiak túl sokat használnak fel, a kínaiak túl sokat spórolnak, az európaiak pedig túl óvatosak, azért, mert rettegnek az inflációtól. Hogyha csak az inflációra koncentrálunk, akkor más pontokat szem elől téveztünk. Ez ahhoz vezetett, hogy Európa a válság előtt 10 évvel 1%-nál kevesebb éves növekedést tapasztalhatott tehát ez jóval kisebb volt, mint a kínai ö, növekedés. A második oka a válságnak az az volt, hogy nem volt szabályozva a pénzügyi piac, ezért az úgynevezett híres buborékok létrejöhettek. A harmadik oka a válságnak pedig az volt, hogy nem volt megfelelő irányítás. A régi G8 nem volt megfelelő már az új világban. Tehát egy újfajta irányításra van szükség. Hogyha megnézzük a fellendülés jeleit a világgazdaságban, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a jelek a három okra támaszkodnak, amelyeket az imént említettem. A fellendülés tulajdonképpen azon alapul, hogy az amerikaiak ismételten túlzottan fogyasztanak, a kínaiak ismételten túlzottan spórolnak, nincsenek szabályok a pénzügyi piacon, és nem igazán egyértelmű, hogy az új irányítás hogyan fog kinézni. Tehát a világ egyfajta hihetetlen helyzetben van. 23 évvel ezelőtt egy gazdasági kutató ezt már körülírta, tehát ez a világgazdaság lehetetlenségét írta így le. Azonban az a gond, hogy a három vezető terület a világon az exportra törekszik, és minden régióban úgy gondolják, hogy úgy lehet a válságot leküzdeni, hogyha az exportot erősítik. Felmerül egy érdekes kérdés, kinek van szükség ezekre az export termékekre, hogyan lehetne kialakítani az egyensúlyt a világgazdaságban a világgazdaság lehetetlenségéhez fűződő elméletet illetően szeretném elmondani azt, hogy itt az Európai Unióban is egyfajta irányításra van szükségünk. A G20-szal, G30-szal nem érünk el többet. Egy új G8-ra van szükség. USA, Kína, Japán, India, Oroszország, Brazília, ezeknek az országoknak kellene benne lenniük, és ez azt jelenti, hogy Európának is részt kellene vennie ebben az új irányításban, úgy, mint az Egyesült Európai Államok, tehát egyesülten kell fellépnie, vagy különben Európa nem fog ebben részt venni. Úgy gondolom, hogy Európának is részt kell vennie a pénzügyi rendszer megreformálásában. A WTO-t is meg kell változtatni, mert egy olyan nagy gazdaság, mint Kína, az nem mozoghat szabadon a világgazdaságban, hanem itt is valamit tenni kell. Így az Európai Unióban megállapítható az, hogy nincsen stratégiai keret nincsen stratégiai keret a makro gazdasági politikát illetően. És a szerkezetváltás, a szerkezeti reform, amelyről beszéltünk, a munkaerő piaci rugalmasság, ez mind nagyon szép, de azonban fennáll a veszélye annak, hogy ez túlságosan kevés lesz, hiszen nem lesz referencia keret. egy világszintű modellre van szükség, amely fenntartható, amely a fenntartható fejlődést lehetővé teszi. Európának egy második masztichtra van szüksége, sokkal szigorúbbnak kell lennie a deficitet illetően, illetve az infrastruktúrákba, technológiákba kell befektetni, ezt már mind elhangzott, és egy új ö, jogállásra van szükség az Európai Központi Bankkal kapcsolatban, hogy a, hoz, a járulékos, járulékos esetekkel is foglalkozzon a központi bank. Két pillére van szükség, az inflációra, illetve a foglalkoztatásra. A költségvetésben nagyobb szigorúságra van szükség, több tartalékra van szükség a, a folyószámlákon, de arra is szükség van, hogy nagyobb legyen a befektetés. A kérdés az az, hogy miről is beszélünk itt az ülésünkön, amikor az a cím, hogy stratégiák arra, hogy kiussunk a válságból. Úgy gondolom, hogy úgy néz ki minden, hogy egy újabb válság áll előttünk, Mit tehet Európa annak érdekében, hogy egy ilyenfajta válságot el lehessen kerülni? Mit lehet tenni egy új világrend kialakítására? Köszönöm szépen. Mindenkinek be, be kell tartatnom az időt, körülben hátba szúrják a kollégák őket, tehát három percben korlátozom a hozzászólási időt. Azt hiszem, hogy ez inkább egy megállapítás volt, és bizonyára holnap majd a globálisabb aspektusokkal foglalkozhatunk. Most akkor az Európai Parlament képviselője következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Mivel az elnöki asztalnál Stark úr és Pizáni úr még mindig itt ülnek. Felteszem a kérdést, hogy mit gondol Stark úr az IMF-ről. A második kérdésem a 2020-as stratégiában van egy bekezdés, amely arról szól, hogy figyelembe vesszük a pénzügyi szektornak a felelősségét a válságban, ezért jó lenne kidolgozni olyan eljárásokat, amelynek alapján ők megfizetik a válság által okozott károkat. Ez nem felel meg a bizottság vagy a tanács javaslatának a felügyeletet illetően. A parlament egy ilyen fajta mechanizmust javasolt azért, hogy a 2020-as stratégia megvalósítható legyen. Megtöbbent, eh, hogy a tanács azt mondta, hogy nem támogatja ezt az ötletet. Ezt mondták tegnap, most pedig akkor úgy tűnik, hogy ma meg támogatják. Kérem szóljon erről majd. És Pizáni úrnak van egy rövid kérdésem. Strasbourgban a spanyol elnökség szankciókról beszélt, hogyha a pénzügyi irányítás nem megfelelő. A 2020-as program csak általánosabb lehetőségekről beszélik az eurótérségben, és semmi újat nem mond. Amikor az elnök hozzánk szólt, akkor erről beszéltünk. Mi a hozzáadott érték, amelyet a spanyol soros elnökség adhat ezekhez a cikkekhez? a Dán dokumentumban és az olasz dokumentumban és más dokumentumokban megvan ez a sokkal innovatívebb gondolat. Tehát az ilyenfajta irányítás jelenleg eléggé triviális. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Én folytatom, és összegyűjtöm a többi kérdést. Angelo Ferrugio úr Maltából következik. Köszönöm szépen, elnök asszony meghallgattam a ma délutáni előadásokat az, az EU 2020-as stratégiáról. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy mivel Malta, Malta a legkisebb gazdaság, 25 év után nagyon rossz eredményeket ért el az oktatásban. Az ENSZ dokumentumái 52%-ban mutatják a felsőoktatásban résztvevőknek a számát. A GDP-nk 7%-a <coughs> az EU-jénak, és ez nem megfelelően egyelően oszlik el. A szegénység riasztóan 20%-kal növekszik. Egy tényezőt említek, amely a szegénységhez hozzájárult. Az Eurostat szerint nálunk volt a 27 tagállamban a legnagyobb növekedés egy bizonyos területen. 21 százaléka a máltai gyerekeknek szélsőséges szegénységben e, él, és e, ez az oktatás hiányának tudható be, nem pedig gazdasági tényezőknek. E, a, a, a munkanélküliség is növekszik, 7,19%-ot ért el. Tehát a kérdésem a következő. Hogy gondolja, különleges stratégiára van szükség a növekedésben eh, és a munkahelyteremtésben az olyan kis országokban, mint Málta, amelyeket nem lehet olyan módon kezelni, mint a nagyobb gazdaságok. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném felhívni a fegyelmeket, hogyha ilyen gyorsan beszélnek, a tolmácsok nem tudják lefordítani. Nagyon sokan akarnak hozzászólni, és néhány kérdést még veszünk, mielőtt a bizottsághoz fordulok. A következő képviselő Karina Piszeszolni asszony. Nagyon szépen köszönöm. Először, elnök asszony, szeretném elmondani, illetve megköszönni az Európai Bizottságnak és a parlamentnek azt a segítséget, amelyet Latviának, Letországnak nyújtottak a kritikus gazdasági helyzetben. Ma a helyzet a 20-20-30-szal írható le, a GDP 20%-kal csökkent a munkanélküliség és 20%-ot érte, és 30% pedig a a költségvetésben és a kiskereskedelemben. Ugyanakkor jó, hogy a válság nem kényszerített arra bennünket, hogy megváltoztassuk a hosszú távú terveinket. Lettországban stabilizáltuk a pénzügyi rendszert, eljött az idő, hogy különböző gazdasági fejleszti, gazdaságfejlesztési stratégiákról gondolkodjunk. És a szociális partnerekkel és a, partner, a kormányjal és a partnerekkel is e, megvitattuk a kérdéseket, és arra a megállapításra e, jutottunk, hogy a nemzeti e, célkitűzéseket, a makrogazdasági stabilitás, a környezet javítása, a tudás alapú növekedés és integráció a munkaerőpiacon ezek a célkitűzések. Ugyanakkor meg kell erősítenünk a saját érdekeinket. A szociális kohézió mellett a gazdasági kohézió is nagyon fontos. Ez alatt azt értjük, hogy a vidéki fejlesztést támogatni kell, modernizálni kell ezeket a területeket. Aztán Európai Uniós szinten minden résztvevőnek ugyanolyan esélyt kell adni a, nem, a mezőgazdasági területen, különben a prioritások nem tudnak megvalósulni. Vannak konkrét prioritások is, amelyekre több figyelmet kell fordítani, különösen olyan EU tagállamokban, amelyek hátul kullognak az Európai Unióban. A kohéziós politikának a szerepét meg kell erősíteni, hogy biztosítsák a legszegényebb régióknak a fejlesztését. Különben nem tudjuk elérni a stratégiának a célkitűzését, hogy a szociális piacgazdaságot érjünk el, és a mennyiségi célkitűzéseket is veszélyezteti, ha nem ezt tegyük. Ezért kiegyensúlyozott növekedésre van szükség. A mennyiségi célkitűzések néha túl ambiciózusnak tűnnek. Sajnos, mondja az elnök, olyan gyorsan beszél, hogy a tolmácsok nem bírják követni. Tudjuk, hogy kevés idő áll rendelkezésére. Tehát a célkitűzéseket modellezni kell azért, hogy megvalósíthatóságukat kiértékelhessük. Realistább lenne, hogyha mindegyik tagállam mennyiségi célkitűzéseket állapítana meg a konkrét helyzetükkel nek megfelelően. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk látni a KKV-kre. És a kisvállalkozási üzleti törvényet figyelembe kell venni. A kérdésem, a 2020-as stratégiának a prioritása hogyan igazodik az Európai Uniós költségvetéshez és a strukturális alapokhoz. Mi lesz az EU költségvetésnek az a része, amelyet erre a stratégiára szánnak. Végül pedig néhány ajánlás. Úgy látjuk, hogy ez, ennek a stratégiának különböző forrásokból, tehát nem csak a költségvetésekből kellene finanszírozást találnia. Elnök majdnem 6 percet beszélt, és nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Végül pedig annyit mondanánk, mondanék, hogy az európai platform a szegénység ellen szükséges eszköz ebben a stratégiában, hogyha sikeresen akarjuk az első köz, kezdeményezéseket megvalósítani, a szegénység elleni harcot és a munkahely teremtést. Szeretnénk, hogyha sikeres kommunikációja lenne ennek a stratégiának. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon nehéz betartani az időt, de kérem, tart, próbálják meg. Tehát kevesebbet mondjanak. Most akkor Lambert kollégához fordul, Philip Lamberthez fordul. Uh, köszönöm főnök azt, hogy megpróbálok rendesen viselkedni. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a tanács és a bizottság kivonult most. Ez azt hiszem nem a tiszteletről tesz tanúbizonyságot, hiszen ritkán jönnek el a nemzeti parlamentek képviselői. Az EU 2020-ról akartam volna szólni, de a biztos úr ugye elment, úgyhogy ezt most mellőzöm. Első kérdésem a termelékenység. Azt mondtuk, hogy ezt növelni kell, de miről beszélünk? Milyen ter- termelékenységről? A munka termelékenységéről? Mert hogyha erről, akkor ez azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy a gazdaság növekedjen, akkor a gazdaság fizikai outputját növelni kell, gyorsabban kell növelni, mint a munka termelékenységet. Szeretném tudni tehát, hogy Jean Pizani Feri úrnak mi a véleménye erről az egyensúlyról, egyenlőségről. A második kérdés a költségvetésre vonatkozik. Természetesen megfelelő fiskális politikára van szükség. Ami aggaszt azonban az az, hogy túlságosan sokat hallunk a kiadások oldalán a fiskális konszolidációról, viszont a bevételek oldaláról szinte alig hallunk valamit. Itt pedig arról van szó, hogy mi történik az adózási rendszerekkel, mit teszünk ezekkel annak érdekében, hogy a kormányok valóban meg tudják, nyújtani tudják azokat a szolgáltatásokat, amelyekre kötelezettséget vállaltak, többek között az EU 2020-as célkitűzéseket. Tehát az adózási rendszert kellene megváltoztatni, hogy nagyobb legyen a hatékonyság, nagyobbak, nagyobbak legyenek a bevételek, és itt ez egy politikai ö, állásfoglalás. Harmadik megjegyzésem az egyenlőtlenségekre vonatkozik. Sokat hallunk a folyó fizetési mérlek hiányosságairól, egyenlőtlenségeiről. A szegénység 16%-on áll Európában, amely ugye egy fejlett gazdaságnak mondható. Ön szerint ami szerintünk fenntarthatatlan egyensúly hiány, az eredmény, vagy pedig ok a válság egyik alapvető oka. Mert hogyha alapvető okként tekintjük ezt, akkor nem csak altruista okokból kell ezt fölbolygatni, fölszedni, hanem gazdasági okokból is, a szegénységet meg kell próbálni felszámolni, méghozzá komoly eszközökkel, és három percen belül voltam. I will turn now to Köszönöm szépen. Néhány választ is meghallgatunk most már, meg különben el fogjuk felejteni a legelőször feltett kérdéseket. Van egy-két kérdés önhöz, Biszári úr. Nem tudom, hogy most kívánni ezteket megválaszolni, vagy majd Stark úr után. It's obviously as you, as you wish. Uh, let me just say that I'm, um, I'm very... Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek önökkel. Először is szeretném megválaszolni az ön kérdését a szankciókat illetően, illetve azt a lehetőséget, illetve hogy valamilyen fajta szankciót alkalmazzunk arra, hogy az EU 2020-as stratégiáját megvalósítsuk. A szankciókkal kapcsolatos véleményem az az, hogy ezt már láthattuk a stabilitási és növekedési paktum kapcsán, hogy ezeket nagyon nehéz végrehajtani. És ennek az az oka, hogy csak akkor lehet szankciókra gondolni, hogyha meg lehet mutatni azt, hogy egy adott ország nem csak hogy magára nézve okozott kárt, hanem más országokra is, például az euró övezetben. Ez az egyetlen ok, amely miatt szankciókra lehetne gondolni. De politikailag, illetve nemzetközileg nem annyira jó szankciókban gondolkodni. Tehát mindig lényegi kérdés ez, függetlenül a jogi keretektől. Ami pedig az új politikai keretet illeti, amelyek, amelyek ki kell, alakítani, ki kell alakítani az EU 2020 kapcsán, és itt az euróvezetben a koordináció lenne a hangsúly, úgy gondolom, hogy először is a keretet kellene tisztáznunk. Van egy olyan jogi alapunk, amely az ajánlásokon alapul. Az ajánlásokat a múltban nem igazán használták arra, hogy megmondják a kormányoknak azt, hogy a fejlemények az országaikban nem fenntartható dolgokhoz vezetnek és nehézségeket okoznak. Tehát úgy gondolom, hogy az eszközöket lehetne alkalmazni addig, amíg azt hangsúlyozzuk, hogy tisztázni kell azt, hogy milyen követelmények vannak, és hogy milyen fajta viselkedés okozhat problémát a stabilitás szempontjából. A lett képviselőnek válaszolva, az EU költségvetését lehet arra használni, hogy bizonyos célkötézéseket erősítsünk a, a 2020-as stratégiában. Ezt már megvitattuk a Lisszaboni stratégia kapcsán, és amit igazából soha nem hajtottak végre. Szerintem a mézes madzag mindig jobb, mint a fenyítés. Ami pedig a termelékenységet illeti, a termelékenység a fenntartató fejlődés szolgálja. Nem mondanám azt, hogy nem a termelékenységtől függ minden, a hatékonyság fontosabb. Hogyha hatékonyak vagyunk, az jó, nem lehet hibáztatni, senkit sem miatt, hat hatékony. A kérdés az az, hogy mit termelnek. Meg kell nézni, hogy a termelésnek mi a hatása. Azokra a termékekre, amelyeket a gazdaságon belül szeretnénk látni. Nem a termelékenységen van a hangsúly, és nem a hatékonyság a gond. Hadd kérdezzek valamit most munka, hat, munkatermelékenységről beszélünk, vagy az erőforrásokról. Egyetértek önnel abban, hogy a munka termelékenység kapcsán nem veszik figyelembe azt, hogy mennyi erőforrást használnak fel, és itt megfelelően mérni kell a, a, a eredményeket is. mert ez befolyásolhatja a termelékenységet. Starks úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket, amelyeket hozzám intéztek. Úgy látom, hogy több a kérdés, amelyet kaptam, mint amit meg, tudná, meg tudnék válaszolni úgy gondolom, hogy itt megosztik a felelősség az elnökség, a bizottság és a központi bank között. Kérem ezt vegyék figyelembe. Hadd kezdjem azzal, hogy amikor a makrogazdasági keretről van szó, és arról, hogy milyen leckét lehet megtanulni, milyen tanulságot lehet levonni a legsúlyosabb válságból, amelyet átéltünk az elmúlt évszázadban. Úgy gondolom, hogy az európai Unió hozzájárulása a nemzetközi vitához arról, hogy hogyan lehetne a világ gazdaságát szabályozni a jövőben, úgy gondolom, hogy itt elviekben van egy stratégiánk már, amely akár jól is működhetne, és szerintem jól is működött. Van egy középtávú orientációnk a makrogazdasági politikánkban, a fiskális politikánkban, amely teret ad további elgondolásoknak. Bele lehet kalkulálni az esetleges többletet is, azonban ez nem történt meg, tehát nem volt optimális a helyzet. És van egy középtávú orientáció a monetáris politikában is, tehát összességében hogy elke, elkerülhessük a katasztrófát a jövőben, ezt sokkal jobban hangsúlyoznunk kell a nemzetközi fórumokon is. Van egyfajta megközelítés, amely működhet, és ez az a megközelítés, amely működhet. Tudjuk, hogy a válság nem Európában kezdődött, máshol kezdődött, ugyanakkor ránk is kihagy, kihatott ez, mégpedig súlyosan. De amikor arról van szó, hogy egy globális stratégiát fejleszünk ki a kockázatok csökkentésére ennek az az előfeltétele, hogy legyen egy középtávú makrogazdasági politika, és ne rövid távon reagáljunk a gazdasági változásokra. Ez nagyon fontos pont. Ugyanakkor számomra, illetve az Európai Központi Bank számára az alacsony infláció, az árstabilitás előfeltétele a fenntartható fejlődésnek, és sokkal fenntarthatóbb fejlődést szeretnék látni globális szinten. A második pont a monetáris alap, erről már beszéltem, az LKB e elnöke is kommentálta ezt már nyilvánosan. Én személyesen csak egy elemét kommentáltam ennek, nem csak egy elemről van szó, mint ahogy azt a német pénzügyminiszter mondta, sokkal több elem van ebben a programban, ezeket jobban meg kell vizsgálni. Szankciókról is szó van, arról is szó van, hogy az LKB az utolsó, illetve a legutolsó lehetőség a pénzügyi támogatásra, de nem akarjuk kizárni a nem, nem akarjuk kizárni a, a tagállamok lehetőségeit sem, ezt mind, mind figyelembe kell venni, nagyon sok elem van, és ezeket meg kell vizsgálni sokkal pontosabban. Azokat a kérdéseket is meg kell nézni, hogy itt valóban szükség van-e arra, hogy módosítsák a szerződést. Úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia kapcsán nagyon fontos az, ahogy az elhangzott is, hogy növeljük a termelékenységet. De hogyan lehet ezt növelni? A stratégia egy eredményorientált stratégia, tehát azt akarjuk megnézni, mi van a gazdasági folyamat végén. És hogyha már a produktivitásról van szó, akkor úgy gondolom, hogy ennek kapcsán mind a munka, a produktivitás, mint pedig az erőforrás nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ezeket már elmondták. minden attól függ, hogy hogyan mérjük a gazdaság hatékonyságát. Tehát a gazdasági output, az eredmény a lényeg, és szerintem ez nem lehet egy önmagában való cél. Harmadik pontként szeretnék a költségvetésről beszélni. Túl sok minden van a kiadási oldalon, túl kevés a bevételi oldalon ez számomra nagyon fontos pont. Hogyha arról a kérdésről van szó, hogy milyen bevételekre van szüksége egy államnak ahhoz, hogy elvégezze a feladatait, akkor a kiinduló pont az az, hogy elgondolkodjunk a feladatokon. Mit is tesznek a kormányok? Mit tettek az állami szektorban? Azok valóban mind állami feladat-e? most nagyon sok országban 7% vagy 10% körül van a deficit. A GDP 80-90%-át teszi ki az adóság GDP ráta. Tehát nem nagyon lehet kiadásokat csökkenteni, de valahogy mégiscsak meg kell próbálni az egyensúlyt helyreállítani a bevételi kiadási oldalon, de figyelembe kell venni azokat a kérdéseket, amelyeket önök is felvetettek, hogy honnan is származik a növekedés, és eh, mi van a magánfogyasztással. Úgy gondolom, hogy számos esetet látunk az euróvezetben arra, hogy az indirekt eh, adózás eh, az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedett. És ennek során a kormányok növelték a vásárló erejét a magánháztartásoknak. Úgy gondolom, hogy a kormányzatok munkáját, feladatait nem lehet változatlanul hagyni, úgy gondolom egyfajta kritikára lenne itt szükség. A szankciókat illetően ebben a kontextusban igaz az, hogy a szankciók nem működtek, kudarcot vallottak, különösen 2003-ban, és ennek következményeként a stabilitási és növekedési paktumot megváltoztatták, megreformálták. Úgy vélem, hogy ahhoz, hogy növelni lehessen a fiskális szabályokat, illetve a szabályok betartását végre lehessen hajtani, ehhez egy új eljárásra van szükségünk. Itt nem a szerződést kell megváltoztatni, hanem inkább másfajta együttműködésre van szüksége a miniszterek között. Az úgynevezett bűnösök nem szabnak ki szankciókat, vagyis jobban mondva a potenciális bűnösök nem szak, szabnak ki szankciókat a bűnösökre, tehát inkább azt kellene megnézni, hogy itt mit lehetne megváltoztatni ahhoz, hogy a fiskális szabályok jobbak legyenek. Örülhetünk annak, hogy mi ezzel foglalkozunk, más régiókban nem foglalkoznak ezzel. A nemzetközi fórumok dicsérték az Európai Uniót, az euróvezetet azért, mert vannak ilyen fiskális intézkedések, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy koordinált módon lehessen kilábalni a válságból, és együttesen lehessen ösztönző intézkedéseket alkalmazni. Right. Uh, Köszönjük szépen. Figyelmeztetnem kell, hogy előre megmondta Stark úr, hogy ötkor el kell mennie, de tulajdonképpen már hallotta a javaslatokat és az előadásokat. <clears throat> És akkor most folytathatjuk a különböző véleményeket, és aztán a következtetéseket megfogalmazni. A következő hozzászól a görög képviselő Kuszelasz úr. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. A biztos azt mondta, hogy Görögország minden e, olyan intézkedést megtett, amelyet javasoltak neki az államháztartási hiánynak a megoldására. De tudhatjuk, hogy a spekulátoroknak a munkája foglalkozik, és ez nem csak Görögországra van hatással, hanem az egész euró övezetre, és az euróra saját magára is. Ezért a kérdésem a következő. Hoztak-e már döntést azzal kapcsolatban, hogy az a képezet, amely a spekulátorokat megfékezni, az fennáll-e már, és nem csak az euróvezetet illetően, hanem a jövőt illetően is. A második kérdésem, mivel tény, hogy a gazdasági ciklus a válságból kilábalva különböző a különböző országokban. Nem jött el az idő már ki a, a kritériumok kiigazítására, azon kritériumokra, amelyeket garanciaként javasoltak a különböző országok számára a stabilitás elérésére. Hogy gondolja, hogy válságos időszakokban, mint például a mostani, meg kellene tiltani a CDS-eknek a vásárlását? Tehát, hogy a kötvényekkel mit tegyenek az emberek? Az ilyen válságok hatalmas problémákat okoztak a foglalkoztatottság területén, ugyanis munkahelyek szüntek meg. Hogy látja, hogy a dolgok alakulását munkahelyteremtésnek kellene követnie, és a meglévő munkahelyek védelmének. És hogyha így látja, akkor hogyan tudja, látja, hogy a növekedés és a foglalkoztatottság összekapcsolása hogyan lehetséges. Elnök, nem tudom, hogy Stárkor akarná e most válaszolni a spekulációra és a CDS-re. Nagyon röviden. Megerősíthetem, hogy a görög kormány 2010-re teljesítette a feladatokat, és most már ezen intézkedések végrehajtásáról van szó. Tehát az LKB-nál jó benyomást, benyomást tettek ezek a lépések. Ugyanakkor tudjuk, hogy a görög kormány és a görög parlament is tudatában van annak, hogy ez csak egy kiindulási pont. És már az előadásomban is említettem, hogy bizonyos országokban ez a folyamat több évig is eltart majd, és addigra sikerül majd a költségvetési hiányt csökkenteniük. Tehát amikor az a fedezetlen hitelbiztosítási csereügyletekről van szó, szóval ezekről már beszélünk a politikai szinten, és, és ennek a használatát egyre kényelmetlenebbnek érzik, és most vizsgáljuk, hogy mit lehet tenni. Ezeknek a megvásárlásának a tiltása nem tudom, hogy a megfelelő mód-e tehát az ilyen hitelbiztosítási csereügyleteknek a vásárlása. Azt hiszem, hogy a spekuláció az továbbra is folyik, valószínű, de ennek a mennyiségét nem lehet meghatározni. Ezért hadd mondjam azt, hogy amit megtehetünk a spekuláció ellen, az, hogyha visszatérünk egy hiteles politikához és a görög kormány és a görög parlament ezt teszi most. Köszönöm. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. A görög képviselő számára mondom, hogy ma délelőtt volt a származékos értékpapírok kérdésében egy meghallgatás, és a az Egyesült Államok beli kereskedelmi bizottságtól is volt itt valaki, aki azt mondta, hogy megtiltják az ilyen fajta hitelbiztosítási csereügyleteket. De hát azért ez elég nehéz kérdés, mert vannak olyanok, akiknek érdeke, hogy ezt megtegyék. Mindenesetre ő azt mondta, hogy a felügyelőknek jogokat kell biztosítani arra, hogy ezeknek a határait megvizsgálják. És azt hiszem tehát, hogy ezek a, ez a jövőben megtörténik majd. És az Econ bizottság most készít elő egy jelentést, mielőtt a bizottság ajánlásait meghozzák. Hát ma délelőtt volt ez a meghallgatás, nem mondhatom azt, hogy mindannyiunknak ez a véleménye, de hát azért erről volt szó. A következő hozzászóló, dr. Gerhard Schick, német képviselő. Ja, vielen Dank. Ich glaube... Köszönöm szépen. Hogyha az EU 2020-as stratégiát megnézzük jelenlegi formájában, akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen nagy magabiztossággal hasonló irányba haladunk az újabb válság irányába. Tehát az én, gyakor- az én gyakorlati tapasztalatom az az, hogy mielőtt még egy zsákutcába jutnánk, le kellene fékeznünk. Úgy gondolom, hogy meg kellene nézni, hogy mire alapulnak, vagy miért buktak meg a felrendülési esélyei a legutóbbi stratégiának. Úgy gondolom, hogy összességében nagyon is adósságokon alapult a növekedési modellünk, és ez nagyon sok államra is igaz, és ez igaz olyan országokra is, ahol export többlet van, és ahol az export többleteken kívül is profitáltak más országok adóságon alapuló növekedésükből. Tehát mi például Németországban Például az export, hogyha nem irányult volna egy bizonyos országba, Németországba, akkor kisebb lett volna a mi bevételünk is. Tehát megvan ez a fajta konfliktus is. Tehát arra van szükség, hogy egy másfajta fejlődésre van szükségünk. Németországban például van egy olyan törvény, ami a gazdaságon kívüli egyensúlyt gazdasági célli formája. Tehát szükség van arra, hogy a gazdasági zsákutcából kijussunk, és így megakadályozzuk azt is, hogy ökológiai szempontból is akár zsákutcába jussunk. Úgy gondolom, hogy át kell alakítani a teljes fejlesztési modellünket, fejlődési modellünket. Második pontként úgy vélem, hogy amit a tanács képviselője elmondott a governance-szel kapcsolatban, azt komolyan kell vennünk, mert eh, a régi eh, stratégiában a kudarc ahhoz is kötött, köt, eh, kötődött, hogy az eszközök nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, és utolsó pontomként pedig azt szeretném elmondani, hogy beszélnünk kell arról, hogy milyen különböző struktúrák vezethetnek megfelelő politikához, hogy most itt európai monetáris alap ahhoz vezet-e, amit mi szeretnénk, vagy a növekedési paktum megfelelőe. Hogyha például megnézzük azt, hogy miről állapodtak meg, például arról, hogy 2011 előtt nem hagynak fel e- ezzel, és többet spórolnak, és ha megnézzük most Görögországot, akkor el kell azon gondolkodni, hogy mi is történt, és miért nem értük el a céljaink nagy részét. Uh, thank you very much. Um, now I'll... Köszönöm szépen. Well, my, my colleague... Uh... Sik elmondta, egy részét annak, amit én el akartam mondani, tehát rövid lehetek. Hogy enyhén fogalmazzak, egy kicsit meglep az európai szellem és érték hiánya abban, amit itt hallottam. Nem csak azért, hogy nincsenek már itt a kulcs fontosságú előadók, de a 2020-as programmal kapcsolatban is látom, hogy az Európai Parlamentnek a szerepét még csak meg sem említik, pedig az Európai Parlamentnek a 121 a 6-os cikke az Lisszaboni szerződés szerint a nagyobb szerepet biztosít hogyha megvizsgáljuk a szerződést és az alapvető kitő, célkitűzéseit az európai aninnak, és összehasonlítjuk a 2020-as stratégiával, akkor nagy különbségeket látunk. E, ennek egy nagy előnye van, hogy az egyenlőtlenségeket korlátozzuk. Szolidaritásról beszélünk, és fenntartható fejlődésről. De a 2020-as stratégiában, legalábbis ahogy itt ezt bemutatták, hogyha megnézzük a mutatókat, akkor a fenntarthatóság az tulajdonképpen csak egy jelző, nem pedig a világnak a célkitűzéseit nézi. A széndiokszid kibocsátás csökkentése az nem elegendő ahhoz, hogy az éghajlatváltozást korlátozzuk. Hogyha a, a kibocsátás hatékonyságot nem vesszük komolyan, akkor ez a kívánt növekedés, ami hasonló ahhoz, ami tíz évvel ezelőtt a Lisszaboni stratégiában megfogalmazódott. Nos, tehát, hogyha ezt nem vesszük komolyan, akkor zsákutcába kerülünk, amely azt jelenti, hogy magas árat fizetünk az éghajlatváltozásért. Tehát itt logikus, logikai korlátai vannak ennek a stratégiának, és ezeket nem említették az előadók, és ez nem a szerződés, a szolidaritás és az európai értékek szellemében van. Utolsó megjegyzésem pedig ugyanaz a kérdés, tehát, hogy ki fogja az adaptálási költségeket fizetni, ugyanis jelenleg olyan súlyosak az egyenlőtlenségek, hogy ennek lesznek költségei a nemzetközi közgazdaság és az európai értékek ismerete számomra azt jelenti, hogy az adaptálási költségeket nem csak a deficites országokra lehet terhelni. Rén úr megmondta világosan, hogy a deficites országokra kell ezeket terhelni, és nem említette a többletet termelő országokat. Tehát, hogy Lagarde asszonyt idézzem, ketten kellenek ahhoz, hogy táncolhassanak. Tehát, hogyha az Európai Unió nem tesz valamit, akkor nagy bajok lesznek, ugyanis az adaptálási költségeket, hogyha a deficites országokra e, terheljük, akkor ez feltathatatlan e, lesz gazdasági és politikai szempontról. Hogyha nem vesszük komolyan e, a valós veszélyt, tehát hogy az integrációs folyamatot ketté választjuk, akkor nagyon súlyos helyzetbe kerülünk. Tehát az igazi szerződéses értékeket kell figyelembe venni. Elnök, a, tudom, hogy most vissza kell térnünk az, az előadónkhoz, akinek el kell mennie. Tehát akkor Stark úrnak adom meg a szót. Véleményem szerint a Lisszaboni stratégia nem vallott kudarcot. Nem, nem, egyáltalán nem. A félidős áttekintést követően, tehát öt év elteltével, és mindezek, mindezt a, az addigi fejlődést figyelembe véve úgy látom, hogy a, a célkitűzések jobban fókuszáltak voltak. A válság azonban hatalmas káros, károkat okozott, és ami korábban Lisszabon számára pozitív volt, az nem volt tovább fenntartható fejlődés, nem nevezhettük tovább fenntartható fejlődésnek. A EU 2020 keretében kevesebb célkitűzésre szeretnénk összpontosítani, és ez nagyon fontos. És akkor nem gondolom, hogy ez egy gazdasági zsákutca lenne amikor az egyenlőtlenségekről van szó, a belső egyenlőtlenségekről az eurozónában, és igen, itt vannak deficitországok, felesleggel bíró országok, Azonban azok, akik nagyobb adósággal rendelkeznek, azok teremtették meg az utat más országok számára a fejlődéshez. Azt hiszem, hogy globálisan is kijelenthetjük, vannak, vannak olyan fejlett gazdaságok, amelyek túllépték saját határaikat, méghozzá hosszú időn keresztül. Hogyha egy bizonyos példát nézünk, az eurózónában a GDP növekedés éves szinten 4% körül mozog. Ugyanakkor az állam és magánszektorban emelkedtek a bérek, ez pedig a produktivitás, az ere, a produktivitás profitját mutatja, viszont a gazdaságok kevésbé versenyképesek. Tehát kérdés, hogy mi itt a benchmark, mi a referenciapont? Az az átlag, amelyet a erős országok hoztak létre, vagy amit a deficit országok esetében látunk. Egyértelmű, hogy nem szabad felvizezni az eddigi eredményeket, azon országok eredményeit, akik kiigazították rendszereiket. Szerintem a kiigazítási költségek jelenleg, ahogy a biztos úr is elmondta, inkább a deficit országokat terhelik. Mert hogyha ők nem változtatják meg politikájukat, akkor kőfalba ütköznek. Ez ennyire egyszerű. Tehát számukra kötelező az igazodás, a kiigazítás, és a növekedés után megtorpanás következik, szükség van az átstruktúrálásra és a politikai megközelítések megváltoztatására. Ezt próbálják megvalósítani az országok, ezt tesztik Írországban, és el kell, hogy mondjam, hogy Írország nagyon bátor döntéseket hozott, most ugyanez a helyzet érvényes Görögországra. Tehát a kigazítási lépések a deficitországokat terhelik, és ami a múltbeli növekedési modellt, a jövőbeli növekedési modellt illeti, és számomra nagyon fontos megkülönböztetni, hogy a piac vagy pedig a politika vezérli ezeket a modelleket. Fontos ezt megkülönböztetni, mert hogyha politika által vezérelt, akkor van egy exportorientált stratégia háttérben, amely magasabb növekedéshez vezet, vagy pedig egy decentralizált folyamat áll a háttérben, és hogyha erről van szó, akkor más országokkal versenyzünk globális szinten, és akkor másképpen kell értékelnünk, más eredményekre jutunk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Illetve Pizáni úr szeretne hozzászólni a beszélgetéshez? Talán ugyanehhez a témához röviden. Azt hiszem, föl kell ismernünk, hogy nem létezik a kezünkben olyan eszköz, amely amely döntést adhat a kezünkbe, döntést hozhatunk. A költségvetés területén azt mondhatjuk, hogy a felesleg jobb, mint a deficit, ami a folyószámlákat illeti arról beszélünk, hogy az Európai Unióban a megtakarítások egyik régióból a másikba vándorolnak. Nagyon nehéz normatív ítéletet hozni arra vonatkozóan, hogy ez jó vagy rossz jelenség. A megtakarítások a gazdag országoktól az új tagállamokba áramolnak, és azt hiszem, hogy örülhetünk annak a ténynek, hogy ez megtörtént. Jobb ez, mint hogyha azt látnánk, hogy a hogy mondjuk Kínából az Egyesült Államokba vándorolnának ezek a megtakarítások, ezek a betétek. Azt akarjuk látni, hogy a gazdag országokból a szegény országokba áramolnak ezek a megtakarítások, hiszen erről szól a konvergencia. Olyan kérdés ez, amely bizonyos mértékben kapcsolódik hagyományos gondolkodásmódunkhoz, a politikai célkitűzésekhez, a fiskális deficit esetében meg kell győződni arról, hogy ez nem túlzott mértékű, és akkor a stabilitás megvalósulhat. A válság azonban ennek az ellenkezőjét bizonyította. A stabilitás hiányán, hiánya nem csak a fiskális magatartás ból ered, rossz magatartásból. Nézzük meg Görögországot, ebben az esetben így van, de nézzük meg Spanyolországot, nézzük meg, hogy mi történt ott a pénzügyi válsággal általánosságban véve. Tehát le kell vonni a tanulságot, megfelelő politikát kell kialakítani, és véleményem szerint ez egy intellektuális gyakorlat, feladat, amelyről beszélnünk kell majd a következő hónapokban. Hogyha pedig konkrétumokba szeretnék bocsátkozni, arra vonatkozóan, hogy a tánchoz két fél kell, a deficit országok Németországra tekinthetnek, és azt mondhatják, hogy hogy, hogy ott felesleg mutatkozik. A deficit országok kigazító lépéseket tesznek, azonban ezzel a kigazítási folyamattal az a probléma, hogy gyengíti a keresletet az Európai Unióban általánosságban, és ennek az a kockázata, hogy lassítja a növekedést. Ezt látjuk a világgazdaságban. Az Európai Unió egy olyan régió, ahol a növekedés helyreállása a leglassabb a többi országgal összevetve, a felüldországokkal országokkal összevetve. Ugyanígy nem mondhatjuk azt Németországnak, hogy felesleggel rendelkezik, ez nekünk problémát okoz, valamit tenni kell. A felesleges, a felesleg kialakulása a megtakarítási igényből adódik, illetve jó pár olyan magatartásformából, amelyre nincs hatásunk. Nagy a különbség a német felesleg, illetve a kínai felesleg között, hiszen a kínai felesleg esetében ö, torzulások vannak a háttérben, például a források elosztásának tekintetében, a valutárfolyam tekintetében, a verseny tekintetében, tehát nyomon követhető, visszavezethető a felesleg ezekre a torzításokra, és azt mondhatjuk, hogy ezeket a torzulásokat kell kezelni. Németországban azonban nem ez, nem ez a helyzet illetve hogyha bizonyos mértékben ez is lenne a helyzet, akkor ezekkel a területekkel foglalkozni kell. A bérekben nincs olyan nagy különbség, és ez hozzájárul a felesleg kialakulásához Németországban, a profit termeléséhez a szolgáltatások alulfejlettsége is tényező lehet ebben az egyenletben. Azt hiszem, hogy a felesleget és a deficitet szimptomaként kell kezelni, amelyek a alapvető kérdésekre, alapvető problémákra mutatnak rá. Ezek önmagukban még nem jelentenek problémát. Itt nagy különbség mutatkozik, hogyha mondjuk ezt összevegyük a fiskális deficittel. Ahogyan Olirén is elmondta, egy megfelelő intellektuális alapot alapból kell kiindulni. Ami az EU 2020-as stratégiát illeti, hadd szóljak erről is egy-két szót. Hogy Lisszabon bevált-e, eredményeket produkált-e, avagy sem. Nos, Lisszabon nagy mértékben helyes diagnózist állított fel, a tíz éves perspektívában helyesnek bizonyult. A foglalkoztatási rátával vannak problémák, illetve az innovációval. Ez egy részleges értékelés volt annak idején, de helyes volt ez a diagnózis, és a tíz év ezt igazolta. Voltak hiányzó elemek, az oktatás például, ez hiányzott a Lisszaboni stratégiából. Túlságosan nagymértékben összpontosítottunk a kutatás fejlesztésre, az innovációs keret azt hiszem, hogy egy kicsit naívra sikerült. Bizonyos technológiákra összpontosítottunk a digitális technológiákra. A zöld gazdaság az hol bent volt a képben, hol nem volt bent. Voltak olyan elemek is, amelyek még mindig hiányoznak meglepetésemre. Például a finanszírozás még mindig hiányzik a növekedési stratégiánkból. A pénzügyi stabilitás és a növekedés, illetve a pénzügyi rendszerek és a növekedés kapcsolatát meg kell vizsgálni, és ez erről, ez kell, hogy legyen a vitánk alapja. A közfinanszírozás sem foglalkoztunk, most pedig ugye központi helyet foglal el ez a kérdés. Egyetértek, hogy a nagymértékű, eddig nem látott kiigazítási lépések minden országban megvalósulnak, és itt fölmerül a közfinanszírozás szerepe a növekedésben. A kiadások csökkentése, az adók növelése további kérdéseket vet föl. Azt hiszem, hogy a növekedés nagy mértékben visszafoghatjuk, hogyha rossz lépéseket hozunk. Egy szót szeretnék még szólni az irányításról, a governance-ről. Igen, nagyon jó az, hogy az országok beszámolnak, nyilatkozatot tesznek, de vannak gyenge eszközök. Az irányítással kapcsolatban a Lisszaboni stratégiában a problémát nem sikerült megoldani, az új javaslatban sem. Vannak fejlemények, vannak előre lépések, de nem tekinthetjük ezeket hatékony, erős eszközöknek. Köszönöm szépen, még tizen kívánnak hozzászólni. Azt javasolnám, hogy adjunk a nemzeti parlamenti képviselőknek prioritást, őket hallgatjuk meg először, utána pedig visszatérünk az ECON szakbizottság tagjaihoz. Kérem, két-három percben foglalják össze a mondatokat. Enkel Mária az első Finnországból. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Finnország támogatja az EU 2020-as stratégiáját, de Finnország aggódik amiatt, hogy ez nem lesz sikeres. Kivéve, hogyha kötelező érvényű követelményeket nem szabnak, és, és akkor lesz ez csak sikeres, hogyha lesznek valóban szankciók is. A produktivitás egyre fontosabbá válik, és eh, mérhető produktivitásra van szükség, mert eh, nem áldozhatjuk fel a környezetet, például a Kínával folytatott versenyünk kapcsán. Ahogy a szabályozás meg van szervezve, a világon ez ugyancsak nagyon fontos lesz. Tudjuk, hogy mi történt a tőzsdéken, de nem tudjuk, hogy mi fog még történni? Lesz -e az úgynevezett over-the-counter trading kapcsolatban további szabályozás? A nemzetközi szinten létre kell hozni egy adót a pénzügyi szolgáltatásokra, és így lehetne arra rávenni a kereskedőket, hogy részt vegyenek az állami költségekben. Köszönöm szépen. Skinári úr következik ugyancsak Finnországból. Tisztelt elnök asszony, először is szeretném megköszönni önnek, hogy megszervezték ezt a találkozót, és szeretném elmondani, mindezt, szeretném a mondandómat finnül, amely egy hivatalos EU nyelv. Az EU sorsa rendkívül izgat engem. Az EKB képviselője sajnos elment, és nem tudtuk megvitatni az Európai Monetáris Alapot. Nagyon sok európai ország a nemzetközi monetáris alapba helyezi a hitét, de a kérdés az, hogy lesz-e egy ilyen európai monetáris alap. E, ez kérdéses. Ameddig nemzetközi bankrendszer van, vannak amerikai bankok, európai bankok, addig nem igazán számít az, hogy jó-e az európai szintű szabályozás, hogyha ugyanez nem történik meg a világ másik részén. Sajnálatos módon meglepetések kerhetik Európa, Európát, olyan meglepetések, amelyek kívülről jönnek, és ezt láthattuk a 90-es években is. És ennek az lett eh, az eredménye, nekünk kellett kifizetni a számlát végül is. Szeretném megemlíteni a kopenhágai találkozót. Ott voltam akkor, amikor megbukott az egyezmény. Szákozi azt mondta éjfélkor, hogy van megállapodás. Én szeretném azt tudni, hogy az Európai Unió hogyan akarja kialakítani az együttműködését a fejlődő országokkal. Az Európai ö, Uniót néha eléggé vonakodónak tartják. A GDP indikátor, ez valóban egy megbízható indikátor -e egy ország jólétét illetően? Nem kellene inkább másfajta jelzők, másfajta indikátorokat megnéznünk, például egészséget vagy a sportot. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó pontját illetően el tudom mondani, hogy az Európai Parlament jelentést készít a GDP-ről, illetve azon túl címmel, és ezt közösen végezzük el az ENVI szakbizottsággal. Következő felszólalunk Günther Stumfal úr Ausztriából. Tisztelt elnök asszony, én nem szeretnék kérdést feltenni azért, mert aki meg tudná válaszolni, azok már szinte mindannyian elmentek. Azt szeretném mondani, hogy a jövőben ügyeljünk arra, hogyha egész Európából idejönnek a képviselők, akkor jó lenne az, hogyha itt maradnának az előadók is, mert nagyon nehéz vitázni, hogyha nem tudunk feltenni kérdést. Úgy gondoljunk, hogy 2010 nagyon fontos lesz, hogyha nem sikerül az számunkra, hogy egy valós, fenntartható politikát létrehozzunk, akkor Európa egyfajta szendvics pozícióba kerül Észak-Amerika, illetve Ázsia között. A 2010-es stratégiát illetően csatlakozok azokhoz, akik azt mondták, hogy sok bekezdésben emlékeztek a Lisszaboni stratégiára. A Lisszaboni stratégia azért bukott meg, mert a válság bekövezett, bekövetkezett. De ha megnézzük az Európai Bizottság jelentéseit, illetve ha megnézzük a Business Europe fejlődési jelentéseit, akkor azt láthatjuk, hogy a Business Report sokkal inkább kritikusabb volt. Tehát nem hiszem, hogy úgy kellene tenni, mintha minden olyan jó lett volna a Lisszaboni stratégiával. Két gyenge pontunk volt. Az egyik az, az volt, hogy sok állam és kormányfő nagyon hangos volt, amikor beszéltek, de nem igazán voltak erősek, amikor végre kellett hajtani a reformokat. Tehát nem volt igazán jó a végrehajtás. Úgy gondolom, hogy nem csak meg kell határozni a célokat papíron, a 2020-as stratégia kapcsán, hanem mindig is elnőrizni kell ezt, mindig is értékelni kell ezt, állandó monitorozásra van szükség. És hogyha azt mondjuk, hogy a szakciók reálpolitikailag nem lehetségesek. Hogyha azt mondjuk, hogy jobb a mézes madzag, mint a fenyítés, akkor mindenképpen valamilyen fajta más megoldást kell találnunk, mert úgy gondolom, hogy egyébként ugyanolyan sorsra jut ez a stratégia, mint a Lisszaboni stratégia. Összefoglalóan azt szeretném mondani, hogy szerintem kevesebb, jobban nyomon követhető cél sokkal jobb lenne, mint ezer célt felsorolni. Hadd mondjak öt példát. Az egyik a pénzügyi piacok megerősítése, illetve a második a strukturális reform, illetve a bevándorlás, kutatás fejlesztése. Csak öt cél volt, de hát még hány ilyen cél van? Nagyon szépen köszönöm. Ez egy kicsit túl hosszú volt. Most uh, Steindl úr Ausztriából. Köszönöm szépen. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, Günther Stumfolhoz, de ezért lenne egy-két kérdésem. Ausztrák szempontból szeretném feltenni a kérdéseimet. Nálunk a KKV-knak óriási szerepe van, hiszen a munkavállalók kétharmada KKV-knál dolgozik, és más európai országban is az a helyzet, hogy a KKV-k a legmegbízhatóbbak a gazdaságilag nehéz időszakban, és a válságot ők vészelték át a legjobban a munkahelyeket illetően. Ezért nem igazán tudom megérteni azt, hogy miért van szükség a KKV-k esetében is szabályozásra, hiszen van már egy nagyon jó szabályozás itt. És az Európai Bizottság a szolgáltatások területén a bizottság szabályozása le fog járni ezen a területen, és itt a KKV-knak ismételten számos gonddal kell szembe nézniük, számos bürokratikus gonddal, és ez rosszul hat majd a KKV-kra. Szeretnék arra utalni, hogy ez problémát jelent valóban a kis és középvállalkozásoknak. Köszönöm szépen. Oops, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A romániai képviselő következik. Uh, Botis úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A stratégiákon és a programokon túl, és az ezekről való beszédről figyelembe kell vennünk a Lisszaboni stratégia célkitűzéseit. Az Európai Unióban 9% fölött van a, a munkanélküliség. 23 milliónak embernek nincsen munkája bizonyos tagállamokban nem értük el a foglalkoztatássági célkitűzéseket. A konvergencia kritériumoknak a nyomon követése nagyon fontos, de egyelőre nem pontosan mérik a tagállamokban és hoztak-e intézkedéseket azokkal szemben, akik nem érték el ezeket a célkitűzéseket. A 25%-os foglalkoztatási arány a fiatalok között, a 25 év alatti fiatalok között milyen célkitűzéseket fogalmaz meg a 2020-as stratégiában? hogyan lehet megoldásokat találni a fiatalok integrálására a munkaerőpiacban. Mivel előredekedik a társadalom Európában, és kevesebb az esély a fiatalok számára a munkaerőpiacán. Milyen célkitűzések vannak a 2020-as stratégiában a 35 év alattiak számára? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most jönnek az európai parlamenti eh, képviselők. Először is Edvard Szikuna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy eh, némelyik kollégám és nemzeti parlamenti képviselők egyre kritikusabb hangon fogalmazzák meg a különböző szloganok fölötti, mögött lévő tartalmat. A növekedés is a munkahelyeknek stratégiája az úgy tűnik, mintha egy modell lenne, amit ki lehet venni a könyvből és követni, pedig hát tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Még a két pilléres megközelítés is, ahol az egyik pillér a konszolidáció, a másik a növekedés, ezekkel kapcsolatban még nem tudjuk, hogy köztük milyen a kapcsolat milyen hatással vannak egymásra. Tehát ezért nehéz a 2020-as stratégiával kapcsolatban lelkes, lelkesedést kicsiholni, amikor tudjuk, hogy a nemzeti eladósodás az, amire elsősorban gondolunk. Tehát épp úgy, mint egy vitorlás, amely versenyen léz, vesz része, nyilvánvalóan vannak szükség célkitűzésekre, technológiára, emberi erőforrásokra, stratégiákra, de mikor tudjuk, hogy egy nagy léket kapott a hajó, akkor tudjuk, hogy azt be kell először tömni, mielőtt a versenyben részt tudnánk venni. Azt hiszem, hogyha az időt arra fordítjuk, hogy hogy tudjuk ezeket ezeket megáldani, a, megoldani, akkor ez hasznosan eltöltött idő. Nyilvánvalóan vannak középtávú elképzelések, de az állampolgárok, hogyha nem értik, hogy mik a feladatok, akkor nem lehet őket csatasorba állítani hiszen vannak még problémák, amelyeket nem oldottunk meg. Tehát mielőtt a 2020-as stratégiát elindítjuk, először E, évveren józanul kell a megközelítést meghatározni. Elnök, köszönöm szépen. Az a kolléga, aki később kért szót, az elment, akkor Oli Schmidt jön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom az eszmecserésre, nem csak a, az előadókkal, hanem a kollégákkal is. Én egy svéd képviselő vagyok, liberális képviselő tehát ezért a fogyasztó információval foglalkozom. 20 évvel ezelőtt az Euró- Európa megosztott volt, 15 évvel ezelőtt a balkáni háború történt. Nem gondolják, hogy a helyzet azért mégiscsak jobb? Legalábbis én így gondolom. A 30-as években volt egy ilyen válság, és tudják, hogy ennek mi volt a vége, és a protekcionizmus is a vége lett a protekcionizmust ebből a válságból legalább eh, ezen a válságon kívül tartottuk, tehát nem szerintem eh, nem kellene mindenkit feketén látni, és azt mondani, hogy eh, lehetetlen bármit is tenni. De azért túlságosan optimisták se legyünk, de túl pessimisták sem, mert a pessimizmus az egyre növekszik, és ebből már elegünk van. A görög kolléga megjegyzéséhez kapcsolódom. Azt hiszem, hogy mindenki támogatja önt. Tudjuk, hogy megfelelő intézkedéseket hoztak, és ez egy nagyon, és önök nagyon helyzet, nehéz helyzetben vannak. Svédország a 90-es években 500%-os és akár 1000%-ot elérő kamatlábakkal működött. És nálunk is voltak spekulátorok és az egyikük biliárdossá vált, ugyanis svéd koronában és von sterlingben spekulált. De meg kell próbálni, és tudom, hogy a görögök ezt teszik, hogy kilábaljanak a válságból, de ne koncentráljanak a spekulációs emberekre, és szerencsét kívánok ödöknek. Elnök asszony, az Egyesült Királyság és a, Hollandia, és a Hollandia e, képviselőjéhez van egy kérdésem. Én egy északi országból származom, és a kérdésem az, hogy e, valóban úgy gondolják, hogy az izlandi e, megoldás az tisztességes megállapodás 350 millió ember próbálja elmondani, hogy a bankárok mit tettek. Szerintem ez nem tisztességes az Egyesült Királyság kormányától és a holland kormánytól. Köszönöm. I I Azt hiszem, hogy én tudnék válaszolni az utóbbi kérdésre, de nem tudom, hogy van-e más az Egyesült Királyságból, aki szeretne erre válaszolni. Oh, yes, Igen, van, van, aki erre szeretne válaszolni. Én holland vagyok, Mavers, én is liberális politikus vagyok, és bizalommal nézünk a kérdés elé, és úgy érezzük, hogy jogosan akarunk ilyen megállapodást kötni az izlandi kormányjal. És én most akkor a kollégáimat látom. Egyet értek a kollégámmal, a holland kollégával, hiszen a saját állampolgárjaiknak vissza kellett fizetni, és, és ehhez joguk volt, tehát hogy Izland kifizesse a tartozását. Rendben, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy én azt mondanám, hogy az embereknek joga van arra, hogy visszafizessék a tartozásokat. Én ugyanakkor büntető kamatokat állapítanék meg. Tehát azt hiszem, hogy lehet még tenni annak érdekében, hogy igazságosabb megoldások legyenek. Portas úr következik. és aztán megkérde, megkérem Pizani Feri órat, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha én izlandi lennék, akkor nekem is kétségeim lennének afelől, hogy visszafizessük-e a pénzeket a Hollandiának és az Egyesült királyságnak, különösen olyan válságban, amelynek az én állampolgárai nem is voltak felelősek. Nos, akkor most nézzük az euróövezetet. Azt hiszem, itt probléma van az euróval, és Pizani úrral pont erről szeretnék beszélni. Nem hiszem, hogy ezek miatt lehetséges támogatni egy olyan valutát, amely ugyanúgy működik a nagyon eladósodott vagy a nagy többlettel rendelkező országokkal szemben. Ez egy kezelhetetlen helyzet, mert ez azt jelenti, hogy a deficites országok azért, hogy versenyképesek maradhassanak, le kell, hogy értékeljék a termelési értékeket, Ugyanis, amikor az emberek a valutát leértékelték, az most a termelési költségek, elsősorban a bérek csökkentéséhez vezet. Hallottuk, hogy vannak olyan országok, amelyeknek a bér növekedése az a termelékenység előtt járt. Én portugál vagyok, és a termelékenység fölött a hitelek elől jártak. A kérdésem, a stabilitási program, amelyeket most valósítanak meg, olyan programok, amelyek a válságból próbálnak kiutat mutatni, de ugyanakkor a recessziót elmélyítik. Én csak egyetlen megáltást látok meg az euróövezet válságra, hogy meg felkérjük a németeket, hogy többet vásároljanak vagy pedig, hogy növeljék a béreket, amely a magánfogyasztást lehetővé teszi. A kérdésem tehát az, hogy az euróövezetetben össze kell hangolni a politikákat. De ez az összehangolás miért jelenti azt, hogy 2013-ig, és nem 14-ig vagy 15-ig kell elérni a 3 át a deficitnek, és 60%-át az álladostolási számoknak. Miért kell ennek 3 és nem 5 vagy 6%-nak lenni? Amikor az USA-ban 12%-os a deficit százalék. És miért 60%-ról beszélünk, és nem 90-ről? hogyha az adósságfor összehangolásával kapcsolatban tudnánk tenni valamit. Sven, egy rövid kérdésre. Igen, csak röviden szeretnék választ adni az érveire, és szeretnék arra is választani, hogy miért aggódok annyira az egyensúly hiánya miatt az eurózónában, illetve Európában különösképpen. Véleményem szerint nem kétséges az, hogy nem fenntartható a deficitünk, az adóság szintje néhány országban már elérte azt a pontot, amikor már nem lehet több adóságot felhalmozni. Nem értek egyet Portász kollégámmal. Másrésztről azt is láthatjuk, hogy a folyószámlával kapcsolatban azt mondják, hogy minek foglalkozunk ezzel, hiszen ugyanaz a fizetőeszközünk. És pontosan ez ad aggodalomra, aggodalomra okot, de a gond az az, hogy nem vagyunk teljesen integrált belső piac. A Görögországban élők nyugodtan mehetnek Németországba, Hollandiába, hogy ott dolgozzanak, ott éljenek, de másfajta a, a versenyképesség, és az aggasztó. Németország visszafogta a költségeit, beleértve az adókat, illetve a béreket is, és ezért azt e- elérte, hogy versenyképességet tudott elérni, habár tudjuk, hogy mi az alapvető szabály, hogy a költség fejlődésnek, a munkaköltség fejlődésének együtt kell járnia az inflációval, illetve a termelékenységgel is. Tehát vannak olyan országok, ahol nagyobb a fejlődés, ahol kisebb, és előfordul az, hogy mindkét oldalon, hogyha ajánlásokkal foglalkozunk a központi banktól, a bizottságtól, a tanácstól, vagy a gazdasági szakértőktől, úgy gondolom, hogy mindkét oldalon figyelembe kell venni a költségeket, viselni kell a költségeket. De egyetértek azzal, hogy, és ez az utolsó pontom, egyetértek azzal, hogy a legnagyobb teher mindig a deficites országokra fog hárulni. Ezzel kapcsolatban nincs is vita, de a többlettel rendelkező országok igazából nem tudták a versenyképességüket, és ezzel egy kicsit akadályozták az európai integrációt, és emiatt valóban aggódnunk kellene. Elnök, köszönöm szépen, Piszáni Feri úr, nagyon-nagyon sok kérdésre kell válaszolnia. Megadom most önnek a szót. Köszönöm szépen, tisztelt asszony. Megpróbálom megválaszolni a kérdéseket, de nem igazán tudom helyettesíteni az intézmények képviselőit, akik itt voltak korábban. Hadd kezdjem az utolsó ponttal. Úgy gondolom, hogy van egy kis félreértés. Itt nem azt mondtam, hogy nem kellene aggódnunk. Úgy vélem, hogy a deficit mértéke valóban aggasztó volt. Amit mondtam, az az volt, hogy ez nem összeegyeztethető, vagy nem ugyanolyan, mint a költségvetési deficit, amelynek esetében vannak bizonyos benchmarkok, valami elfogadható, valami nem elfogadható. A folyószámla esetében a többlet, illetve deficit esetében mindig megkérdezzük azt, hogy mi van ennek a hátterében. Lehet, hogy egy közvetlen külföldi befektetés egy gazdag országtól megy egy szegény országba, és ezzel, és ez segíthet a jövőben, de hogyha sérülékeny tőkáromlásról van szó, amely egyfajta fogyasztási boomot táplál, akkor az aggasztó lehet, mert ez egyszer leállhat, és egy olyan helyzethez vezethet, mint amit most is láthatunk néhány országban tehát egyetetek önnel abban, hogy nem vagyunk teljes mértékben integrált gazdaság, ezek a mechanizmusok nem önkorrigálóak, gondolom, hogy a mechanizmusok túlságosan gyengék voltak, amelyekkel korrigálni lehetett volna a szolgáltatások és áruk piaca nem eléggé integrált eh, ahhoz, hogy a versenyképességi eh, csatorna időben ellensúlyozni tudjon. Azt láthatjuk, hogy eh, a buborékok eléggé hosszan fejlődhetnek, és ezt láthatjuk például Spanyolországban, vagy akár Írországban is. Ezután előáll az a helyzet, amelyet valóban korrigálni kell. Tehát kinek kell korrigálnia? Ez is egy kérdés volt, amelyet hallhattunk. Nos, hadd kezdjem a számokkal. Nézzük meg a számokat. Azt mondták, hogy a portugál bérek nem nőttek az euró bevezetése óta. Persze nem jók ezek a statisztikák, de a bérek növekedése, a nominális bértékek, bérek növekedése magasabb volt, mint Németországban, pedig Németországban gyorsabban nőtt a versenyképesség. Tehát egyfajta relatív versenyképesség volt, és ezt a fajta hézegot kell kiegyenlíteni. Ez a növekedés lecsapódott az árakban is. A nominális bérek túlságosan magasak most, és ez számos más euróvezető országra is jellemző. Mit, hogy, mit lehet tenni? Lehet csökkenteni a különböző faktorokat egyszerre, Lehet, egy úgynevezett hirtelen deflációt alkalmazni, de tudjuk, hogy ez csak a nyitottabb gazdaságokban lehetséges, ahol az emberek valóban tudják, hogy mi az a versenyképesség, és, kép, és hajlandóak el is fogadni ezt, hiszen látják majd azonnal, ö, látják ennek az előnyeit. Írországban láthatunk egy ilyen helyzetet, ők azonnal meg tudják ragadni az eredményét ennek. Spanyolországban ez nem így van, ez nem egy igazán nyitott ö, gazdaság, tehát nem hiszem, hogy Spanyolország számára ez lenne a megoldás. megoldás mi történik azokban a gazdaságban, amelyek nem annyira nyitottak, ott, hát ott ez fokozatosan fog majd bekövetkezni. Németországban ezt láthattuk az euró bevezetése után. Németországnak hosszú idő alatt állat visszanyerje a versenyképességét. Franciaországban a 80-as évben láthattuk ezt, és tudjuk, hogy hosszú időre volt szükség. Hogyan lehet ezt felgyorsítani? Úgy gondolom, hogy a gyorsabb növekedése a béreknek segíthet, a bérbefogyasztás azonban nem segíthet. Ami pedig, tehát ez nem egy politikai eszköz, erről nem lehet, nem lehet kormány szinten dönteni, főként az olyan országokban, ahol nagyon központosította a helyzet, például Németország esetében. Tehát megnézhetjük azt, hogy mi az, ami kívánatos, és mit, mi lehet az eredménye egy ilyenfajta döntésnek. És ez nem ugyanaz mindig. Néhány megjegyzés érkezett az EU 2020-as stratégiát, illetően sokan visszatértek erre. Először is miért releváns ez most? Nagyon releváns az, hogy legyen egy növekedési stratégiánk, azért, mert a válság előtti években azt mondhattuk, hogy az USA-hoz képest csökken, a gazdaságunk Ázsiához képest csökken, de mégsem vagyunk annyira rossz helyzetben, a munkahelyek növekednek, a foglalkoztatás növek, növekszik, Azonban most már nem ez a helyzet. Nem lesz ez a helyzet az elkövetkező években, mert azt láthatjuk, hogy a fiskális az adósság probléma miatt számos gonddal kell szembenéznünk, egyfajta ördögi kör fog létrejönni, ahol a növekedés túlságosan alacsony, és a fiskális problémák nem tűnnek el, annak ellenére, hogy megpróbálják megoldani az adó, a deficit kérdését, és ezt láthattuk már a tetrelem során. Ez egyfajta stagnálást okoz, egy ördögi kört. Tehát valamit így tenni kell. valahogy meg kell oldani ezt a jelenlegi helyzetet. Mit lehet tenni az irányítás területén? Ezt is kérdezték többször is, mind a mellett, hogy a KKV-k, a fiatalok részét kell, hogy képezzék a stratégiának, milyen fajta eszközeink vannak, ez a kérdés. A szankciók esetében nem hiszem, hogy a szankciókra kell gondolni, úgy gondolom, hogy össze lehet hasonlítani a teljesítményeket, és a teljesítményeket sokkal átláthatóbbá, láthatóbbá kell tenni az állampolgárok számára. Úgy gondolom, ez sokat segíthet. A Lisszaboni stratégia esetében ez nem így volt, mert itt ellenálltak ezzel szemben nem igazán ki, volt kívánatos az ilyenfajta összehasonlítás a különböző kormányok között. Pedig az összehasonlítás ez sokat segít, sokat segít például a vitában is. Gyakran megkérdezik azt, hogy nálunk miért ilyen a teljesítmény, ha a szomszédunknál másfajta, és hogyha jó indikátort választanak, akkor az sokat segíthet. Úgy gondolom, ez mind óriási kihívás. Hadd fejezem be a mondandómat egy kicsit optimistában. Úgy gondolom, hogy rá kell jönnünk arra, hogy az Európai Unió nem igazán készült fel a válságra, nem készült fel több szempontból sem, azért, mert nem tudott szembenézni a banki krízissel, Tudjuk, hogy a rendszer egy átmeneti rendszer volt, két állapot közötti rendszer volt, egy állami rendszer, illetve egy inkább, sokkal inkább integrált rendszer. Nem volt optimális a felelősség elosztása, nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor ösztönzést kell adnunk, azért mert mindenki az EU-tól várta a választ, viszont az eszközök nemzeti szinten voltak, és nagyon nehéz helyzetben voltunk, akkor, amikor a tőkáramlás ismételten beindult, és ez a három probléma valahogy mégiscsak meg lett oldva, nem tökéletesen, de valahogy sikerült szembenézni ezekkel a problémákkal. Úgy gondolom, hogy ez egyfajta lecke volt, amelyet meg kellett tanulnunk, nagyon nehéz helyzetben voltunk, és találtunk megoldásokat, koordináltuk a terveket, volt egy stimulus terv, tehát ez már azt jelenti, hogy tudunk tanulni a hibáinkból, és amit remélhetünk, az az, hogy valóban sikerült tanulnunk a hibáinkból, tanultunk abból, hogy a politikák nem voltak megfelelőek, és hogy emiatt javítani fogunk a helyzeten. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Uh, we, we know. Köszönöm szépen. És most pedig közeledünk az, az ülésünk végéhez. Nem szeretnék uh, negyed órán keresztül záró beszédet tartani, mint ahogy uh, eredetileg ezt terveztük az elnök társammal, azonban egy-két megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. Nagyobb fokú koordinációra, gazdasági politikai koordinációra van szükség, ezt hallottuk a hozzászólóktól, és ennek most megvannak a lehetőségei a Lisszaboni szerződés értelmében. Oli Rén elmondta, hogy a közfinanszírozás mintegy 20 éves konszolidációját elveszítettük, és ezért azt látjuk, hogy mintegy 20 évet kell helyreállítanunk kevesebb, mint 20 év alatt, és azt hiszem, hogy ez elgondolkodtató. Stark úr rámutatott, hogy egyenlőtlen a növekedés a különböző ágazatok, különböző országok között, és nagyon-nagyon sokan rámutattak arra, hogy valamilyen mércére van szükség, ahogyan haladunk a 2020-as stratégiánkkal előre. Ezen kívül azt is megemlítették a felszólalók, hogy valóban ki kell teljesíteni a belső piacot, erről bizonyára hallunk majd még Mario Monti vendégelőadónktól ma este. Arra is utaltak a felszólalók, hogy a gazdasági modellt meg kell változtatni, reformra van szükség, jobb eszközökre, jobb mechanizmusokra, következetes fellépésre, és nem csak a fiskális egyensúlyra kell hagyatkoznunk. Mindemellett rendkívül fontos a környezetvédelem, és itt egy ökológiai határral is számolnunk kell, amikor a stratégiáinkat fontolgatjuk. Nem szabad megfeledkezni a KKV-król sem, hiszen ők az Európai Unió motorja, mint ahogy a világ más részén is. És valóban minden mikroentitás számára egy plusz munkahely már elég elegendő lenne ahhoz, hogy a, a foglalkoztatási problémánkat megoldjuk. Hát azt hiszem, hogy ezek nagyon érdekes gondolatok. Köszönettel tartozom mindenkinek azért, hogy eljött a mai ülésünkre. Elnézést kérek azért, hogy a felszólalóinknak, a panelistáknak el kellett menniük idő előtt. Remélem, hogy ez holnap nem így lesz, és majd valamilyen megtorló intézkedéseket fogunk foganatosítani. Itt van egy-két ötletem. Ami pedig a ma estét illeti, akik jönnek majd a vacsorára, azokat szeretnék emlékeztetni, hogy a földszinten kerül ez megrendezésre a nulladik emeleten, a képviselői étteremben, ez egyértelműen ki van írva, tehát megtalálják majd, és fél héttől szolgálják fel az italokat. Jerzy Buzek, a parlament elnöke, elnöke 7 órakor üdvözlőbeszédet tart, utána pedig Mario Monti, a vendég előadónk. És szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy nem nagyon egyszerű kimenni az épületből és visszatérni. Tehát erre majd figyeljenek. Arra kérek mindenkit, hogy holnap reggel kilenckor jöjjön vissza ide hozzánk. E, folytatjuk akkor az ülésünket, és reméljük, hogy a legfontosabb előadók is itt lesznek majd, és nem is hagynak el bennünket. Köszönöm.